Hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel üdvözlök, megkezdjük az ülés második részét. A Libe Bizottság részéről üdvözlöm a külső Pék urat, üdvözlöm, Pék kollégát, a Szociális Gazdasági Bizottság részéről, az ECOSZOK részéről. Örülök, hogy részt vesznek az ülésen. Sajnos nem halljuk a mikrofont. A mikrofon most pedig a határunkon túli partnerekkel való együttműködés van. Szóval sajnos a mikrofon állandóan kikapcsolódik, nem halljuk. asszonyi a szó. Öné a szó, asszonyom. Köszönöm szépen. Van egy kis gond a mikrofonnal, a tolmácsok bemondták, hogy csak szaggatottan hallják önt. Meg kellene talán nézni, hogy mi a probléma. Végül úgy tűnik, hogy meghozták a döntést azzal kapcsolatban, hogy a jelentés a külügyi bizottsággal, az AFED bizottsággal együttműködünk, az itt lesz az illetékes bizottság. Ez elismeri a mi fontos üzenetünket ezzel a témával kapcsolatban, ami a kül külső határainkat, vagy a határainkon túli partnereket érintő energiapolitikát illeti, ez nem csak az egységes energiapiacról szól, Garantálnunk kell, hogy az európai állampolgárok nagyobb energiabiztonságot élvezhetnek majd hosszú távon és a Lisszaboni 100 szerződés 194-es cikkelje, a szolidaritásról szóló cikkei is jobban e, megfontolásra kerül. Megosztjuk a lehetőséget másokkal, nem csak magunknak e, tartjuk meg. Ha megengedik, akkor arról tájékoztatnám önöket, hogy mit tudunk, ami az ütemtervet, mit tudunk az ütemterve kapcsolatban. Nagyon fontos mindenkinek tudni, megismételjük tehát, az első eszmecsere ma lesz. Összeállítom a jelentést, a jelentést fordításra küldöm december 20-ára, a karácsonyfa alatt ajándékként megtalálják a fordítást. Aztán január 23 24-én cserélünk eszét a jelentésről, a módosítók leadási határideje január 31, aztán az afeddeve és INTA véleményeket kell megvárnunk, tudván, hogy az AFED vélemény a megerősített együttműködés eh, égiszi alatt van, tehát nem kell szavaznunk az AFET véleményről, február végére szavazhatunk a jelentésünkről, a módosítókról, és eh, Március 24-én lehet szavazni a plenárison, ha minden zöggenőmentesen zajlik, a tolmácsolás a fordítással, akkor áprilisi plenárison lehet szavazni. Itt eh, két okba kifolyólag megállnék itt. Minket találkoztunk az árnyék előadókkal és a biztos úrral, biztossal Strasbourgban. Szeretnénk kiemelni azt, hogy ilyen fontos kérdések kapcsolatban meghallgatást szervezünk, ha lehet, akkor január vége előtt szeretnénk a meghallgatást megszervezni, a módosítók beadása előtt. Én remélem, talán más jelentésekkel együtt Karinc kollégám, néppárti kollégám a közös jelentésről lehetne meghallgatást szervezni, nagyon fontos, jó lenne meghallgatni Öttinger biztos urat, azt hiszem, hogy kész lenne eljönni hozzánk. Elnök úr, azt javasolnám, ha meg tudunk állapodni a meghallgatásban, akkor a Dán energiaügyi miniszternek küldjük el a meghívót, mert valószínűleg ez a munka a Dán elnökség idejére esik majd. Ez az egyik megjegyzés, amit tennék az ütemterve kapcsolatban. Talán érdemes lenne egy ilyen meghallgatáson elgondolkoznunk, és szerintem nagyon üdvözölné minden érintett ezt a meghallgatást, az Európai Parlament képviselői, az árnyék előadók is üdvözölnék ezt a meghallgatást. A másik téma csak az önök tájékoztatására, Mi persze nyomon követjük, hogy mi történik a tanácsban, és annak ellenére, hogy jelentésünket áprilisban fogjuk majd a plenárisan megszavazni, úgy tűnik, hogy nagyon gyors eljárást indítottak, és úgy tűnik, hogy a tanács ugyanerről a témáról november 24-én akar szavazni. Elég nagy az időbeni különbség a parlament és a tanács között, de a parlament természetesen, a parlamentnek lehetősége van arra, hogy megtudja, így legalább megtudjuk, hogy a tanács mit gondol erről, hiszen ők előbb szavaznak, és akkor megtudjuk majd, hogy mi a fő különbség a tanács és a mi álláspontunk között, és azt is megtudhatjuk, hogy mik a közös nevezők a parlament és a tanács között. Köszönetet mondok Kárvályó asszonynak, Terms, Törmez úrnak, az első ányék eh, Szavella asszonynak, Simanszki úrnak. Azt hiszem nagyon jó előadói csapat lesz, jelentéstevői csapat lesz. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden európai állampolgár ügyét szolgáljuk. Ha érdekli önöket, eh, később majd szólhatok arról, hogy mi a tanács álláspontja. Azt hiszem, hogy mindenkinek lehetősége volt arra, hogy elolvassa a dokumentumot. Amit nagyon fontos megemlíteni a jelentéssel kapcsolatban, az az, hogy az Európai Unióban fogyasztott energia fele harmadik országból behozott energia hordozó. A az EU a világ legnagyobb, EU, legnagyobb energiaimportőre. Nagyon fontos a koordinált tudás, a koordinált tudasotit, tudatosítás. Ezek alapvetően kétoldalú szerződések, amelyek az EU és harmadik országok között születtek. Azt hiszem, hogy prioritásunk, de azonnal megkezdem azt mondanám, hogy a mi véleményünk szerint üdvözölték eredetileg Törmez úr elképzelése volt, szeretnénk koordinálni másfelől. Az energiatechnológiák, amelyeket exportálunk két oldalú alapon az EU-ból másik országokba, harmadik országokba, ennek is van értéke, nagyon fontos koordinálni. Ez a fajta technológia az európai kutatás és innovációs alap segítségével történt, tehát közös érdekünk európaiaként, hogy tisztában legyünk azzal, hogy hogyan exportálunk a külvilág felé. Pontosan mit és hogyan. Annak ellenére, hogy külpolitikai, a kérdés, hogy külpolitika vagy energiapolitika, melyik a fontosabb, szeretném kiemelni, hogy ez a külső dimenzió nagyon hatékony eszköz kell legyen, amely segítségével az egységes energiapiacot létre lehet hozni, és a jelentésünknek ezt kell kiemelnie. Nem szeretnénk a külső energiapolitikát az külpolitikába építeni, a mi feladatunk, a mi célunk a biztonságos energiaszolgáltatás az európai állampolgárok számára, és persze ez más EU politikákkal közösen, mint a Connecting Europe, ami ugye a hálózatépítésről szól, Tehát a hálózati integráció szintén egy a jelentésünk egy másik aspektusa lesz majd. Amit említenem kell, hát azt érezzük a bizottsági közleményből, azt érezzük ki, hogy leginkább a szomszédsági és déli aspektusokat veszi figyelembe, azt hiszem, hogy globálisabb megközelítést valósítunk meg, mert az energia is globális ügyé válik. Nem csak európai szomszédsági, hanem globális kérdés. Ami az energiát illeti, a gáz, a földgáz nem csak a szomszédországokból érkezik, hanem a világ túlsó végéről. 16%-a az EU szén felhasználásnak afrikai szénből származik. Tehát meg kell néznünk egész Afrikát teljes kontinensként. Véleményt szeretnénk megfogalmazni az a kapcsolatban a legközelebbi országok, amelyekre, amelyekkel foglalkozunk, globálisan kell néznünk a dolgokat, az északi saroktól, sarkidéktől egészen Dél-Afrikáig, a keleti szomszédságig, a nyugati kontinensek, USA, Dél-Amerika, Kanada is figyelembe veendőek. Kiváltképpen, amikor e, a pala gázról beszélünk, Kanadában például nagyon is világos, hogy egy bolygónk van, az energia, a forrásokat egy egységes tartaléknak kell tekinteni. Ez lenne az első gondolat, amelyet szeretnék finomítani a jelentés egészítésével. Már említettem, hogy két oldalú dologról van szó, nem csak az EU-ba, hanem az EU-ból mm, történő elmozdulásra van szó. A harmadik kérdés. Nem csak az energiaforrásokra kell összpontosítanunk, hanem a vertikális energia technológiákat is meg kell néznünk. Azt hiszem, hogy az energia e, együttműködés, az elmobilitás, az elek, a villamos autók, vagy az, elektronikus, az elektromos autók, ez Aztán meg kell tudnunk azt is, hogy ki lesz felelős miért, ki miért lesz felelős. A múltban említünk arra a viccre, hogy kit kell felhívni az Európa külügyi politikáját, illetően ki van a telefonvonal végén. Most el kellene mondani, hogy egy hangon kell szólnunk az energia területén is. Nagyon érdekes kérdés lehet, de azonban el kell döntenünk, hogy ki legyen ez a felelős külpolitikus vagy energiapolitikus legyen. Most abban az irányban mozdulunk, hogy egységes álláspontot kell kidolgoznunk az energia területén. Az út elején vagyunk még. A tanács nyilvánvalóan abban érdekelt, hogy a 27 hangot mm, megőrizze, de szerintem meg kellene a kettő megközelítést őrizni. A célom az lehetne, hogy a 27 zenészünk van, 27 Hangszeredet kell ugye egy karmester, mert hát egy egységes zenét, nem zajt kellene produkálni. Hát igazából most mi a karmestert keressük, aki koordinálja a zenészek tevékenységét. Nekem nagyon fontos az, hogy melyik irányt válasszuk. Mert az energiaforrások, az erőforrások, a pénzügyi erőforrások, az emberi erőforrások, az energiaerőforrások egyre szűkösebbek, meg kell, ki kell választanunk a legfontosabb utat. Itt nem a konfliktus szeretnénk találni, nem a konfliktus keressük, hanem a megoldást. Ezt szeretem volna elmondani. Szeretném hallani az árnyék előadókat, szeretném, ha elmondanák, mit gondolnak a témáról, az ütemtervről, szeretném meghallgatni a bizottságot, a tanácsot, úgy gondolom, hogy a kis zenész csapat, aki finomítja, hangolja a hangszereket és koordinálva zenél, szerintem biztonságosabban érjük el a célokat, ha koordináltan, összhangot teremtve zenélünk ebben a kis csapatban. Köszönöm szépen, ezzel akartam kezdeni. Herzlichen Dank. Ähm, Köszönjük szépen. Akkor elkezdjük a vitát. Elsőként Carvalho asszony Két szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Hagy kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok Herzog asszonynak, a jelentéstevőnek, azért, hogy ilyen befogadó módon tudott velünk együtt dolgozni. Számos ülést tartottunk, számos megbeszélést, nagyon nyitott volt az ajánlásainkra, a javaslatainkra az eszmecserék során. Szeretnék a bizottságnak is gratulálni, hiszen véleményem szerint a kommunikáció egy átfogó, jól érthető, átgondolt kommunikáció. a hozzáférhető energiaforrásoktól egészen a különböző földrajzi területekig terjedően nagyon sok aspektust felol, felkarolt, és nyilván a régiókra koncentrált. Az ellátás biztonsága, a környezeti aspektusok mind-mind pozitív pontként megemlíthetők. Elsőként és két dologra fogok beszélni. Szeretném kiemelni az erős pontokat, a második részben pedig majd egy pár olyan területet sorolnék fel, ahol véleményem szerint lehetne még javítani a bizottság anyagán. A pozitív aspektusok tekintetében úgy gondolom, hogy jó az, hogy a koordináció, a a bizottság és a tagállamok között fontos, nyilván mind a 27 tagállamra gondolok itt. Ez nagyon fontos, nagyon lényeges Európa vonatkozásában, hiszen itt egy hangon tud felszólalni akkor Európa, és ez azt gondolom, hogy a nemzetközi szintéren is sokkal erősebb szereplőként tud fellépni a kommunikációban. Kiemelném azt is, és ezek azok a pontok, ahol egy kicsit javítani lehetne még. Elsőként, hogy említsem, hogy a közlemény nagyon-nagyon részletesen szól a déli szomszédainkról, a mediterrán és a déli, szom, illetve északi szomszédokról, azonban nagyon keveset szól arról, hogy például a cseppfolyós gázt Nigériából hogyan lehetne eljuttatni az elengére tekintettel. A, a déli ö, ö, viszonylatban nyilván az Atlanti óceánnak a vonatkozásában ebben a dimenzióban kell foglalkoznunk a szomszédokkal is. Ö, Dél-Amerikát tekintve pedig tudjuk, hogy nagyon sok forrás, nagyon sok erőforrás van, és úgy gondolom, hogy ezt érdemes volna kiemelni ebben az anyagban. A harmadik dolog, ami a feltörekvő gazdaságokat illeti, Kínáról nagyon sok szó esik, de Indiára is koncentrálnunk kellene, és azt gondolom, hogy mindennek hatását nem sokára érzékelni fogjuk. Aztán van egy egész fejezete a fejlődő országok vonatkozásában. Talán többet lenne érdemes szólni a kapacitások építéséről, az energia tekintetében nagyon sok erőforrás van egyes fejlődő országokban, gondolok itt afrikai országokra, és a kapacitás kiépítése a jogi keretek megteremtésével is kiaknázható volna. Európa nagyon sokat nyerhetne azzal, hogy ezeket az országokat egy ilyen kapacitás kiépítési mechanizmusba integrálná. Jelenleg a, ennek a jogi keretnek a kidolgozása zajlik, meg, és a kapcsolat kiépítés az országok felé is elkezdődött, de vannak példák már Afrikában is, ahol azért a jelenlétünket erősíthetjük, a kapacitás kiépítési programjaink révén jó kapcsolatot tudnánk kialakítani az energia területén belül is. Az első benyomásaimat mondtam el, annak vonatkozásában, hogy hogy lehetne javítani még a bizottsági javaslaton. Örülök annak is, várom, hogy együtt dolgozzunk a raportőrrel és a shadow is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. Következő Shadow Valián asszony. Yes, uh, Sorry. Köszönöm szépen teát kapok éppen, miközben felszólalni próbálok. Remélem, hogy mindkettő sikerül. Először is szeretnék köszönetet mondani hercogasszonynak. Biztos vagyok benne, hogy nagyon segítőkész raportőr, hiszen kiválóan megszervezte eddig az árnyékjelentéstevő közötti munkát is, és nagyra értékelem, hogy eljön hozzánk, és igyekszik kieszközölni a, a közös álláspontot, amit aztán itt keresztül vihetünk a parlamenten is. A javaslat, amelyet szeretnénk, nyilván mindannyiunk szolgálatában állam mindannyian használt vennénk, és ez nagyon fontos az egész ipar számára. Én azonban itt az egész javaslatra liberális szemszögből tekintek. A bizottság javaslatát hajlandó lennék elfogadni, de csak akkor, hogyha meg lehetek győződve arról, hogy a piac is jól jár. Európai szinten még egy igazán jól működő energiapiac nem, nem létezik. És az én vízióm annak érdekében, hogy egy biztos szolgáltatás nyújtást lássunk az energia területén. Úgy gondolom, hogy ez, erre csak akkor kapunk garanciát, hogyha a piacot teljesítjük és fejlesztjük. Úgyhogy ebből a szemszögből vizsgálom én ezt a bizottsági javaslatot. Az igaz, hogy közös energiapolitika még nincs. De lehet, hogy nem is volt mindeddig szándék, hogy legyen ilyen. Persze vannak indok, indokok mellette és ellene, hiszen ez is egy olyan terület, ahol a tagállamok azért egymás között versenytársak. És nem vagyok biztos abban, hogy képes-e, hajlandó-e valaki a versenyelőnyét feladni csak azért, hogy szolidáris legyen másokkal, vagy egy másik tagállam számára mondjuk javítson annak a feltételein. Úgyhogy a helyzet javítását nehéznek tartom, de értem ezt az egész kontextust. De még egyszer mondom, ezen a szemüvegen keresztül vizsgáltam ezt a javaslatot. Ami érdekelne engem, az az a tény, hogy, hogy még ugye a az energiapolitika külső dimenziáról beszélünk, azért emlékeztessük magunkat arra is, hogy nagyon sok a teendőnk még itt a saját házunk táján is. Úgyhogy emlékeztessük magunkat arra, hogy a külső dimenzión dolgozva a saját infrastruktúráinkat se tévesszük szem elől. Ugye a bizottság itt javaslatot tett egy az energia infrastruktúra fejlesztésére vonatkozóan, de itt egy integrált megközelítésre van szükség, nem egy külön megközelítésre, és ez az egyik dolog. Azt is el kell mondanom, hogy a tagállamok között különbségek mutatkoznak, tekintettel arra, hogy milyen szükségleteik vannak, és milyen az energiapolitikájuk. És nagyon nagyok ezek a különbségek és erre mind figyelemmel kell lennünk, amikor döntünk az európai szabályozásról. Hiszen, és lehet, hogy nem kéne azt mondanom, hogy attól tartok, de szeretném azt biztosítani, hogy ne történjen meg az, hogy a bizottság, az Európai Bizottság úgy lépjen föl, mint az energiaügyi szerződések tárgyalóját, tárgyalóasztalónál az egyetlen szereplő. Ugye itt kormányközi szerződésekről van szó, miközben ugye a bizottságnak az Európai Egységes Energiapiac szószólója kellene, hogy legyen. Úgyhogy mindannyiunknak biztosítani kellene az, hogy ez ne így legyen de ez már egy másik szintje, másik dimenziója az eszmecserének, és bízom abban, hogy a shadow majd egy jó jelentést fognak írni, hiszen nagyjából azért ugyanabban a cipőben járunk, és ugyanaz a véleményünk. Várom a tervezetet, és bízom abban, hogy nagyon egységes, konzisztens vitát folytatunk majd legközelebb. Köszönöm, most pedig Simánszki képviselő kap szót. Dziękuję za te e, wstępne uwagi. Myślę, że... Köszönöm. Köszönöm mindazt, amit eddig e, elmondtak. Igaz, hogy most e, jó esélyünk van arra, hogy a bizottság széleskörű egyetértésre jusson. A legfontosabb kérdés az, hogy jó egyensúlyt teremtsünk meg a gazdasági szabadság, a szerződések szabadsága, illetve az olyan kérdések, mint az energiabiztonság között, illetve a biztonság, bizottság ellenőrzési joga a tagállamok fölött. Ez egy nehéz feladat lesz majd. De szükségünk van új eszközökre, ugyanis a a gáz piaci törvényeknek van alávetve, akárcsak bármelyik másik nyersanyag. De másrésztről egyes monopóliumok szeretnék azt, hogyha ez közösségi törvényeknek lenne alávetve. Erről szól ez a mostani energiacsomag. Úgy gondolom, hogyha a bizottságot fel kellene ruházni még több ellenőrzési úgy tűnik, hogy nincsen spanyol tolmácsolás. Van valami probléma a spanyol fülkében? Nem? S kellene, hogy legyen spanyol tolmácsolás. Próbáljuk meg újra. Nem będę powtarzał wszystkiego. Krótko mówiąc, ten balans musi być znaleziony. Nem fogom elismételni, amit mostanáig elmondtam, de hadd hangsúlyozzam, egyensúlyt kell teremtenünk a a kereskedelmi üzleti titkok, illetve a bizottság ellenőrzési joga között. Vagyis egyensúlyt az Európai Bizottság ellenőrzési joga és a gazdasági szabadság között. Erre azért van szükség, mert súlyos problémával nézünk szembe, ugyanis egyes monopóliumok szeretnének kibújni a az ellenőrző mechanizmusok alól a jelenlegi energiacsomagban. Biztosítanunk kell, hogy az Európai Unióban eladott gáz alá van vetve minden törvénynek és szabálynak, ami ezen a piacon érvényes. Ezért gondoskodnunk kell arról, hogy komolyabb kereskedelmi partnerink betartják ezeket a szabályokat. Hiszen enélkül gyakorlatilag csak egy papír csomag van előttünk, nem pedig érvényes valódi szabályok gyűjteménye. Ezért olyan fontos ez a jelentés. El kell kerülnünk azt a helyzetet, amit az én országomban tapasztaltunk. Volt egy szabály, de azt módosítania kellett a bizottságnak, és ezt mindenképp el kéne kerülni. Köszönöm. Much, Frau del Castillo. Köszönjük szépen, Del Castillo asszony következik. Yes, thank you, thank you, Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni kollégánknak, Herzog Editnek és valamennyi árnyék jelentéstevőnek. Azt gondolom, hogy remek munkát végeztek, és ezt bemutatták a mai napon. Szerintem a legfontosabb az, hogy globális módon nézzünk rá arra a problémára, amivel most szembenézünk. Rendkívül fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a bizottságnak ez a javaslata az egységes piac kontextusába kerüljön, és az európai energi- energiapolitikájába. A, az energiapolitika külső dimenziójára vonatkozó javaslatot össze kell kapcsolni az egységes piaccal, ahogy azt a jelentéstevő is említette, és ezt nagyon fontosnak tartom. Ugyanis ha ez megtörténik, akkor ezt a javaslatot úgy tekinthetjük, mint egy előrelépést. Egységes piaccal van dolgunk, és az Európai Unió külpolitikájával. És ezt az egységes piac kontextusába kell helyezni. Ez még egy ellentmondásosabb ponthoz vezet minket, ahhoz, hogy legyen egy egységes hang az európai politikában. Azt gondolom, hogy ez egy olyan útvonal, amelyet folytatnunk kell, és fontosnak tartom, hogy a parlament részéről ez a jelentés hangsúlyozza, hogy ez a célunk, és e felé a kilátás felé haladunk, ez a jövőképünk, és így kell törekednünk a koordinációra, de itt valóban egy egységes hangra van szükség. Azt gondolom, ennek meg kell jelennie akkor is, hogyha ez ma még nehézségekbe ütközik, de ennek ott kell lebegnie a láthatáron, mert hogyha ezt szem előtt évesztjük, akkor nem tudunk közelíteni a célunkhoz, ami nem más, mint az egységes piac és egy egységes hang a küls- külső dimenzióhoz. Köszönöm. Köszönjük szépen kutatók is itt vannak közöttünk, akiket sok szeretettel köszöntünk az MPP Pairing program keretében, őket sok szeretettel köszöntjük. Ugyanez megtörténik egyébként egy ugyanilyen találkozó egy hét múlva, amikor majd képviselőket fogadnak a kutatók. Még egyszer köszöntök mindenkit. Vidal Quadras képviselőtársunk kap szót mindjárt, és ő, az ő meghívására jöttek ide ezek a kedves kutató vendégeink. Köszönöm. Elnök úr, nagyon örülök, hogy így konferálta fel ezeket a meghívottakat, mert azt gondolom, hogy a, így, úgy éreztem, hogy a tapsok nekem szóltak. Gondolom, hogy kollégánk Herzog Edith egy igazi jelenség, ugyanis a munkájáért gratulálunk neki, de a jelentést még nem is láttuk. Ez példanélküli. Annyira hiszünk benne, annyira bízunk benne, hogy még kész sincs a jelentés, de már is gratulálunk neki. Azt gondolom, hogy ez eh, hihetetlen teljesítmény. Biztosak vagyunk benne, hogy a jelentés is ugyanilyen csodálatos lesz, de most a bizottság eh, javaslatáról beszélünk. Ezt a közleményt eh, üdvözöltük, ugyanis olyan a tartalma, amivel mindannyian egyet tudunk érteni, az, hogy megerősítsük az energiapolitika külső dimenzióját. Ez egy olyan feladat, ami kétségkívül nagyon fontos. A, főleg a jelen körülmények között, és jobban, mint valaha az Európai Uniónak egy hangon kell megszólalnia, hogy meg tudja védeni az érdekeit mind a bilaterális tárgyalásokon, mind pedig a nemzetközi szervezetekben, vagy a többoldalú tárgyalásokon. Ugyanis erősek vagyunk, ezt már korábban is mondtuk. Mégpedig abban áll az erőnk, hogy mi vagyunk az első energiaimportőrök a világon. Ez egyrésztről kiszolgáltatottá tesz minket, de másrésztről meg is erősít. Ezért a sebezhetőségünk következményeitől természetesen szenvedünk, de ez a sebezhetőség egyben az erőnk is. Ezt a közleményt tehát üdvözöljük, és reméljük, hogy a vita objektíven fog zajlani, és hogy hülyek leszünk a, az ideáinkhoz, és tovább fejleszti közös energia, energetikai diplomáciánkat. Néhány megjegyzést szeretnék tenni. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy akármilyen fontos is a, a kül, a külső energetikai politika az Európai Unióban, még fontosabb az ennek szükséges előfeltétele, méghozzá az, hogy kiteljesítsük a belső energiapiacot. Csak így lehet olyan szilárd a helyzetünk, hogy tárgyaljunk a partnereinkkel. Az elmúlt években előrelépéseket tettünk az egymást követő jogszabálycsomagokkal az energiapolitika területén, de még mindig nem nevezhetjük egységesnek az energiapiacot. Hogy ezt valóban elérjük, ahhoz még jobban össze kell kapcsolni az energiapiacokat, méghozzá úgy, hogy az esetleges külső fenyegetések, amelyek az áringadozást vagy a, vagy a kínálat csökkenését idézhetnék elé, azt együtt le tudjuk küzdeni. Csak így tudjuk biztosítani egy olyan ország ellátását, amely fenyegetésnek van kitéve, és így lesz elég eszközünk ahhoz, hogy ezt elkerüljük. Másodszor pedig biztosítani kell az ellátást, nem csak az infrastruktúra javítása, például a, az energia folyosók révén, ami biztosan előnyös fejlődés lenne, hanem hogy ne egyenként tárgyaljanak az országok ezekről az infrastruktúrális fejlesztésekről, hanem az Unió közösen tárgyaljon, mert így sokkal hatékonyabbak lehetünk. Továbbra is növelni kell a folyékony, a cseppfolyós gáz elosztó állomások számát, és különösen azokban az országokban, ahol nincsen demokrácia, de nem kereskedelmi fegyverként használják a, az energiát, ami megengedett, hanem politikai fegyverként, ami viszont már kevésbé kívánatos. A harmadik megjegyzésem az lenne, hogy a belső koordinációt javítani kell a tagállamok között. Természetesen mindenki szabadon választhatja meg a saját energia mixét, de amikor harmadik országokkal lép kapcsolatba, akkor a szolidaritást kell szem előtt tartania ugyanis csak így tudunk olyan megállapodásokat kötni, ami nem csak egy tagállamnak tesz jót, hanem a többieknek sem árt. Pozitívan kell fogadni a, biz- a bizottság javaslatát, hiszen ez a határozat az információ cserét alapozza meg a tagállamok közötti megállapodásokról és a külső országokkal kötött megállapodásokról az energiapolitika terén. Végül pedig minden fenntartás nélkül támogatom a bizottságnak ezt a javaslatát, ami megerősíti igyekezetünket, hogy közelebbi szomszédainkra is kiterjesszük energetikai szabályainkat. Én támogatom a nyitott és szabad piacot, ahol az energetikai rendszer megbízható és fenntartható az energetikai közösségen belül a szabályozás konvergenciájának a lehető legszélesebbnek kell lennie, és ez Jerzy Buzek elnök úrnak is nagyon kedves témája, és ezért ezt tovább kell folytatnunk. Most végül a külpolitikáról szeretnék néhány szót szólni. Nem mindig könnyű közös javaslatot kialakítani a tagállamok körében, de a jelenlegi energetikai geopolitika, ahol egyre nő a kereslet, és a fosszilis tüzelőanyagok egyre fogynak, és természetesen itt van még a klímaváltozás is. Mindez arra kényszerít minket, hogy hosszú távon szakítsunk a jelenlegi szokásainkkal. Alkalmazkodnunk kell, és mindig hosszú távra kell tekintenünk, és biztos vagyok benne, hogy ez a jelentés is ebbe az irányba fog menni. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Mészáros kolléga a következő hozzászóló. Eddig azt hittem, hogy <clears throat> én vagyok az egyetlen, aki nem olvasta el a jelentést, de ezek szerint még nincs is meg a kollégák se olvasták, és örülök neki, hogy ez nem mulasztottam ezt el. Ennek ellenére, illetve Vidal Quadras urat megtámogat el akarom mondani, hogy úgy érzem, hogy ez a jelentés Herzog Edith kezében a lehető legjobb helyen van, és azokat a gondolatokat, amelyeket ő itt elmondott, azokat szeretném megtámogatni, illetve el szeretném mondani, hogy mindenképpen a részünkről támogatásra számíthat. Nagyon fontosnak tartom, amit mondott, hogy meg kell tartani az ITRE-nek a külügyi energiapolitikáját a saját hatáskörében. Borzasztó fontosnak tartom, viszont azt is el kell mondani, hogy sok esetben ennek olyan komoly politikai vonatkozásai vannak a e, külügyi energiapolitikának, hogy lehetetlen, hogy csak mi vigyük, ugye természetesen együtt működve és szinergikus pozitív effektusokat elérve más, más rendszerekkel vagy külügyi, külügyi képviseletekkel. Szeretnék arra utalni, hogy a közép-kelet-európai, közép-európai országok, ahonnan én is vagyok, ugye Szlovákia, Magyarország, Csehország, Lengyelország, sokkal sérülékenyebbek voltak mindig, és még ma is azok az energia import területén, és ezért egy borzasztó fontos, állandóan visszatérő kérdésünk a, a import energiaforrásaink további diverzifikálása. Tehát ehhez nyíltan ki kell mondani, hogy állandóan tartunk a az orosz gázimportnak a túlzott nagy, nagy mértékétől, és ezt nagyon jó néven vennék közép-európai országok, hogyha ezt lehetne mérsékelni a jövőben is. Nem tudom, milyen mértékben lesz ez az anyag eh, részletekben menő, de mindenképpen olyan eh, infrastruktúrák kiépítése, mint a Nabucco vezeték és egyéb, ezek borzasztó fontosak lennek számunkra, hogy valóban eh, ne tudjuk, ne lehessen ez politikailag, ne lehessen ezzel politikailag visszaélni például keletről, vagy más országokról országokból. Ami egy fontos kérdés, hogy e-, ezekben a témákban kül, külügy, külügyi, tehát az energia külügy, külügyi témájában egy hangon kéne beszélni minden tagállamnak. Ez borzasztóan nehéz elérni, mert hát az energiapolitika ugye nem a nincs a tagállamok kompetencia, illetve a tagállamok kompetenciájában van, és csak részben tudjuk Európai Unió szinten ezt befolyásolni. Ezért borzasztó fontos a kommunikáció és az egységes piacra való törekedés és ennek a további építése, mert különben nem tudunk sok tekintetben egyhangon beszélni, és szeretnék még utalni arra, hogy Rengeteg anyagot dolgoztunk ki a közelmúltban energiapolitikánkkal kapcsolatban, és jó lenne, hogyha ez az anyag, ez a jelentés is támaszkodna, támaszkodna ezekre az anyagokra, és nem, nem lehet, hogy minden alkalommal kidolgozunk egy rendkívül jó jelentést, de sok esetben az is előfordult már, hogy ellentmondásosak voltunk. Itt arra gondolok, hogy vannak, vannak olyan céljaink, amely az energia, poli, energiastratégia 2020-as jelentésben lefektettünk, azután vannak a klímaváltozás terén elfogadott kötelezettségeink, amelyeket szeretnénk teljesíteni az alacsony szénkibocsátású gyártási folyamatoknak a megerősítése, és ezeket kellene nem utolsó sorban pedig a, a gázbiztonsági feladataink, tehát ezeket kéne valami módon ötvözni. Azon kívül még szeretnék egy, mivel kedvenc témám ugye a a energiapolitika terén a nukleáris energia. Jó lenne, hogyha ezen a téren is tudnánk előrelépni, akár ebben a anyagban, és tudom, hogy mindig csak kislépéssel lehet, de Európai Uniónak végre el kell küldeni egy üzenetet a világba, hogy mi ezen körülbelül ma, Fukushima után mondjuk így, és, a, és az energia biztonság, pontosan az atomenergia biztonság mai állás állapotánál, hogy mi az Európai Uniónak az egységes hangja, vagy legalábbis egy olyan hangja, amelyet hallatni tudunk, és nem megbújni és el, elhallgatni azokat a dolgokat, amelyekről beszélni kell. E, nem tudom, a kutatás biztos, hogy ebben nem lesz, mégis talán egy mondat erejéig, ha együtt akarunk a jövőben működni e, e, energiaimportáló országokkal, akkor valami módon a kutatás terén is ennek hatása kell lenni a kutatásban együttműködésre is, és itt természetesen ez már, ez már nem a, az energiaszállításról szól, de a jövő energia kérdésének a megoldásában is itt van az ITER program, amiben e-, Európa Unió ugye vezető szerepet játszik, és sok más program, ami a, a például az atomenergia biztonságos felhasználásának, szállításának, tárolásának a, ö, elérésére irányul, és ezért ezek is van fontos dolog, amelyeknek véleményem szerint, ha talán van egy mondat erejéig a jelentésben, ott lehetne, vagy le, lehetne rá legalábbis utalást. Köszönöm szépen! Bobinska. Bobinska asszony. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ten komunikat to jest e, bardzo... Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttünk álló közlemény nagyszerű szöveg, számos remek ötletet tartalmaz. Nyilván az energiapolitikára vonatkozóan. Ugyanakkor Mégis az az érzésem, hogy egyfajta dilemma húzódik meg benne, ami előtt Európában is állunk. Azaz, hogy kiváló szándékái vannak, erősebb integrációra törekszünk, miközben a nemzeti érdekekbe ütközünk. Falként pattanunk vissza róluk. Úgyhogy amikor ezen a jelentésen dolgozunk, akkor különös ben figyelemre kell lennünk bizonyos pontokra, és ez egyik ilyen nagyon fontos pont, a megvalósítás, a végrehajtás. A tanácsban a tagállamok közötti eszmecserénél a munka során lehetne javítani ezen a munkán, és akkor ezzel véget is vetnénk a mindenféle extra elképzeléseknek, úgyhogy megérni, kiaknázni azokat a gondolatokat, hogy mi az, ami egyáltalán valóban kivitelezhető. Az információ csere az egyes kormányközi megállapodások, szerződések vonatkozásában nagyon lényeges. A jelen lévő, meglévő hatályos és a jövőbeli szerződésekre is gondolok. A harmadik energiacsomagról tudunk, nehéz a tagállamokat elmozdítani afelé, hogy végrehajtsák ezt, tudjuk, hogy nagyon nehézkesek, hosszadalmasak az eljárások éppen ezzel összefüggésben, akkor felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk mi. Egy további lényeges pont az energy community, tehát az energia közösségeknek a kialakítása. Ez minden egyes tagjának ennek a közösségnek előnyét, előnyére válhatna. És tudjuk, hogy az EU-s csatlakozásnak részeként is tekinthetnénk a tagságot egy ilyen közösségben. Az energiakárta Európában mindenképpen kiterjesztendő, és a WTO keretében is jobb együttműködésre volna szükség. Oroszországnak nagyon nagy figyelem jut ezen eszmecsere során, és ezzel kapcsolatban szeretnék én is utalni arra, hogy zajlanak a harmadik energiacsomagról Oroszországgal a tárgyalások. Tudjuk, hogy ezek nagyon nehéz tárgyalások, és újra és újra azt halljuk az orosz politikusoktól, hogy azt mondják, hogy ó, semmi oka annak, hogy a Gazprom vagy egyéb orosz vállalkozásokat arra kötelezünk, hogy adaptálódjanak a harmadik energiacsomaghoz, hiszen azok csak európai előírások. Na hát ebben az összefüggésben látnunk kell tehát, hogy ez a dokumentum igenis kihatással lesz majd a jövőben kötendő, és ennek így kellene lennie, és a bizottságot mindenképpen rá kellene bírnia arra, hogy ne hozzon ilyen kivételszabályozásokat, és ne térjen el feltétlenül azoktól a szabályoktól, amelyeket mi határoztunk meg. És nyilván itt a belső piacra vonatkozó szabályokra gondolok. A következő gondolatok, mindenképpen fontosak, támogassuk a bizottságot, ez egy nagyon fontos szándék, nem szabad felvizezni a megfogalmazottakat, és a végrehajtást még egyszer azt szeretném aláhúzni. Köszönjük szépen, Tikáó asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel egyre szűkösebbek ezen a világon az erőforrások, a nyersanyagok, és az uniónak nagyon kemény intézkedésekre van szüksége ahhoz, hogy az ellátást biztosítani tudja, az energiaellátásra gondolok. Nagyon fontosnak vélem azt, hogy mindaz, ami ezen a területen feladatunk, az Európai Unión belül a kereskedelmi politika részévé váljon. Ezt a bilaterális megállapodásokban, amelyeket az EU és a harmadik országokkal köt, mindenképpen le kellene, hogy csapódjanak. Nyilván a világ egyéb régióival kötendő megállapodásokban is így kell, hogy legyen ez. Az EU is egyéb harmadik országokkal vagy más régiókkal kötött bilaterális megállapodásoknál pontosan azonosítani kell a stratégiai célokat az energia vonatkozásában, illetve azt is, hogy a politikánkkal ezeket a célokat, megvalósításokat tekintve támogassuk. Kérdésem most, hogy a bizottság részéről kíván-e valaki szót. Igen, röviden tessék. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd köszönjem meg a jelentéstevőnek és valamennyi hozzászóló képviselőnek ezért a nagyon pozitív fogadtatásért, amelyet tanúsítottak a, a bizottság közleménye iránt a az energiapolitika külpolitikai dimenziójáról. Ahogy azt többen is említették, a bizottság először említ globális megközelítést ezzel a témával kapcsolatban, ami differenciálna. Ezt, ezért próbáltuk a prioritásokat lefordítani például a szomszédság politikára, de a termelő országok, a nagy fogyasztó országok és a fejlődő országok terén is. Globális megközelítésre van szükség, meg kell találnunk a prioritásokat, és megfontolni az egyes eszközök differenciált használatát, amik rendelkezésünkre rának például a jogi vagy technikai segítségnyújtási eszközöket, és ez így megfelel majd partnereink sokféleségének. Ezen kívül megpróbáltunk egy kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazni a témák terében. Például a a szénhidrogének néhány évtized múlva el fognak fogyni, ezért más témákkal is foglalkoztunk, például az energiahatékonysággal, a megújuló energiaforrások kifejlesztésének szükségességét, a jogi kereteket, illetve szomszédainkkal és globális szinten is. Új globális kérdéseket vetettünk fel a, a biztonsága, az atomenergia, és például a mélytengeri fúrások kérdésével kapcsolatban is. Több mint 40 javaslat érkezett, és itt most két olyan témát említenék, amit a jelentéstevő említett, és ami javaslatunk gerincét képezi. Az első a koordináció kérdése. A koordináció a bizottság szerint természetesen nem azt jelenti, hogy felváltaná a tagállamok fellépését, vagy hogy korlátozná a, azt a lehetőségüket, hogy megállapodásokat kössenek harmadik országokkal, és még kevésbé jelenteni azt, hogy befolyásolni szeretnénk a szerződéses kapcsolatokat vállalkozások között, európai és harmadik országok vállalkozásai között. Konkrét eszközt dolgoznánk ki a koordináció erősítésére, és az egyik ilyen eszköz egy információcsere mechanizmus a kormányközi megállapodásokra. Ezt, ezeket is ez a bizottság kezeli, és ezek igen fontosak annak érdekében, hogy a belső energiapiac működését fenntartsuk. És ez átvisz már engem a második ponthoz, amit szerettem volna hangsúlyozni, ez pedig a folytonosság, a közvetlen folytonosság, ezek között a javaslatok illetve az európai energiapolitika céljai között, ahogy azokat megjelenítettük a szerződés 194-es cikkében is. A, ez a belső piacra is előrevetül, lehetővé teszi, hogy az működjön, és közvetlen kapcsolatban áll a belső piaccal is. Nagy örömünkre szolgál, hogy a jelentéstevő is hangsúlyozta ezt a perspektívát hozzászólásában. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Hercogasszony esetleg kére ön szót. Igen, elnök úr. Azt hiszem, szépségverseny. Videkvadászó szerintem, hát videkvadászó elment, én nyerném meg a szépségversenyt. Miért is nem írtam még meg a jelentést? Miért várakozok ezzel? Nem szeretnék krokodil lenni, inkább elefánt. Krokodilnak nagy a szája, de nincs füle. Én szeretem volna meghallani, hogy mit akarnak elmondani. Mert a végén ez a jelentés, és én a jelentéstevő, én leszek az egy hangja az Európai Parlamentek azon az úton, amikor ezt a nagyon fontos dokumentumot elkészítjük a parlamentben. 2050-es EU külül politikai, energiaügyi, külpolitikai dimenzióról beszélhetünk. Az én motóm azonban Darwin idézet lesz, aki azt mondta, hogy nem a legerősebb, nem a legintelligensebbek, hanem azok, akik változni képesek, azok fogják túlélni az egészet. Ezt szeretnénk most a középpontba állítani. Európát fel kell készítenünk a változásra, a régi rendszerről át kell tudni térni az új rendszerre. Ebben mindannyian egyetértettünk. Nem fogom Carvalho asszony, Valéan asszony, Vidal Quadras úr, Konrád eh, elmondott már sok mindent, és mások is sok mindent elmondtak már. Tormez úr, aki nem volt itt, de már eh, többször beszéltünk egymással. Az hiszem, amit Mészáros úr mondott a nukleáris energia biztonságáról, hogyan lehet az Európában kidolgozott tudást a szomszédos országokba eljutatni, a biztonság növelés egyébként ez nagyon fontos, ami a kutatási energiaügyi együttműködés illeti nagyon fontos. A mi egységes, közös hangunk lesz a bizottság és a tanácsülő, amit megfogalmazok ebben a jelentésben nyitott szeretnék lenni, amire csak lehet, és azt hiszem, hogy van szerepünk Európai Parlamentként, és köszönöm szépen mindenkinek, aki volt mondani valója ma. Akkor én is köszönöm szépen. Én még nem mondtam köszönetet. január 23-án, 24-én elkészül a jelentés, és akkor meglátjuk majd, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Ezt a napi rendi pontot ezzel lezártam, most a hatos napi rendi pont következik, a biztos asszony, de ő csak negyed óra múlva jön, ugye? Akkor egy pár perces szünetet rendelek el. Örülnék annak, ha közelben maradnának. Kérem, ne menjenek nagyon messze, jó? Tehát nagy kirándulást ne tessenek most betervezni rövid szünet. Nem kávészünet, csak rövid szünet. Kedves kollégák, ezzel nem megnyitom az ülés második részét. A ma délután ülés második részét. Nagy szeretet, szeretet üdvözlöm körünkben Krősz asszonyt, a digitális menetrendét felelős biztos asszony. Többször találkoztunk, beszélgettünk, több projektet is létrehoztunk, vannak újabb projektek, és éppen ezért nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt van köztünk, lehetőséget ad nekünk arra, hogy kérdéseket tegyünk fel, megjegyzéseket tegyünk. Kérem szépen, öné a szó. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy ismét itt vagyok önök között és azt hiszem, hogy néhány nagyon izgalmas fejleményről lehet beszámolnom. Ez nagy kihívásokat jelentett a digitális társadalmunk számára ez az év, és nagyon sok eredményt értünk el a kutatásban, amely az IKT alapja. Ez a bizottság bizt, ö, elnök úr nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy többféleképpen elősegítse az előre haladott digitális társadalmat Európában. A parlament és a tanács nem régiben megállapodást kötött a rádió spektrumpolitikában. A jövő év elején fogják hivatalosan hagyni ezt a e, politikát, ami az elősegíti az EU spektrum közgatási rendszert, az egységes piacot megteremti a vezeték nélküli alkalmazások számára <clears throat> és a negyedik generációs mobiltelefonok számára. Meg fogjuk nézni majd a jövőbeli spektrum sáv igényeket, elősegíti az áttekinthetőséget a jövőbeli sáv elosztásban. Önök mindent megtesznek annak érdekében, mindent megtettek annak érdekében, hogy elérjék ezt az eredményt és megállapodást, és nagyra értékeltem ezt a törekvést. Szeretném megköszönni Gunnar Hakmár úrnak, a jelentéstevőnek, és önnek, elnök úr. Köszönöm szépen, mert több bizottságbeli kollégájával együtt, ha úgy tetszik, a trialógusok során kvázi csonkig égették a gyertyát. Több fontos projekt van most itt a radarunkon. Például a roaming rendelet. Azt hiszem, hogy önök is egyetértenek abban, hogy nagyon fontos, jelentős, tartós és strukturális változásokat eszközölni a roaming piacon. Tudom, hogy világos és egyszerű üzenetet kell küldeniük, amely megfelel az állampolgárok elvárásainak. A felhasználók igazságosabb üzletre számítanak. A díjak azok elfogadhatóak kell, kell legyenek, és nem szabad az embereknek attól tartani, ha külföldön nyaralás közben telefonálnak, hogy többet kell fizetniük. Én sem szeretnék többet fizetni. Azt hiszem, hogy meg kell gyógyítani a betegséget, nem elég csak a szimptomákat felületileg kezelni. Nagyon fontos egy tartós megoldást találni, mert valódi versenyt jelent. A verseny csökkentette más piacokon az árakat, például a közlekedés területén, és csökkentheti a roaming díjakat is. A felső ár határok kérem szépen még szükségesek leszenek, addig, amíg a struktúrális változás vagy megoldás eredményét nem érezzük. És most bevezetjük az adatroaming esetén is ezeket a felső határokat. De megfelelő szinten kell őket meghatározni. Úgy lehet valóban biztonságot garantálni. E, megfelelő mázsokat kell lehetővé tenni a verseny számára. A túl alacsony szinten meghatározott felső határok nem hatékonyak. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a felső határok nem az egyedüli megoldást jelentik. Nagyon fontos a piacok megnyitása, valódi fogyasztói választás garantálása, az ár szabályozásnak nem szabad a hatékony versenyt akadályozniuk. Nagyra értékelem, hogy széleskörben támogatják ezt a javasolt megközelítést. Tudom, hogy több kérdés felmerült a decoupling, tehát a szétválasztás technikai végrehajtásával kapcsolatban világosá tettem már, hogy szívesen megvizsgáljuk a különböző megvalósítási megoldásokat, a verekkel közösen nagyon is sikeres tárgyalásokat folytatunk. Bármilyen technikai megoldás, vagy a megoldások kombinációja, amely oda vezet, hogy a fogyasztók valódi választással rendelkeznek, és valódi versenyt garantálunk, ezt ez elfogadó számunkra. Ami az időzítést illeti, ambíciók szükséget, ambíció, ambícióink az, hogy első olvasatkor már eredményt érjünk el. Június, jövő június vége előtt kellene eredményt elérni, hiszen akkor jár le a mostani rendelet hatája. Különben valóban egy szabályozói hiány állapot vagy vákum alakul ki. A fogyasztó azt látja, hogy a biztonsági háló eltűnik, és sokkal tovább kell várni a fogyasztónak a verseny kialakulására és a választások meghozatalára. Tehát remélem, hogy pozitív lesz az eredmény. A másik fontos téma, amelyen együtt dolgozunk, az az ENISA. Amit önök is tudják, az én célom, hogy megerősítsem ezt az ügynökséget, és hatékonyabbá hatékonyabbá tegyem. Támogatnunk kell az EU intézményeket, a tagállamokat és a társadalmat. Azt kell tehát elérni, hogy az internet biztonságot mindenki számára megvalósítsuk, főleg ma. Ez két dolgot jelent. Először is, az elézának képesnek kell lenni arra, hogy a legszakavatottabb eh, eh, informatikai biztonsági szakértőket vonza magához, és meg is tartja őket. Az Eliza munkatársaknak is érintetteknek minden lehetőséget meg kell adni arra, hogy hálózatot építsenek. Ez nagyon fontos, hogy ez az ügynökség sikeresen hajtsa végre a küldetését. Október elejé óta az Enizának van egy mobil támogatási csapata, mely Aténból kiondulva dolgozik, és segíti a tagállamokat az internetes biztonsági kapacitásaik megerősítését. Tehát ez egy ilyen úgynevezett repülő orvosok. Ez már egy pozitív fejlődés. Ami a jogalkotási folyamatot illeti, én abban biztos vagyok, hogy az Európai Parlament megtesz mindent annak érdekében, hogy javítani tudjuk a hatékonyságot és az ügynökség vonzerejét. Most az aténi aténi bázisa működő utazó szakértői csoportok segítségével mások mindent elérünk, de azt hiszem, hogy a tanács közös álláspontjának elfogadását megelőzően egy módosított javaslatot kellene elfogadni. Az internetbiztonság az nem csak azt jelenti, hogy egy stabilabb enéza működik, nagyon fontos, hogy széles körű megközelítéssel tudjuk a internet világára lesekedő veszélyeket elhárítani. Amikor Enizáról beszélek, szeretném megtudni, hogy önök mit gondolnak az Enizáról. Megvárom, amíg a parlament szól erről a kérdésről. Ami a stratégiai kezdeményezést illeti az internetbiztonsággal kapcsolatban. 2015-es stratégiánk azt célozza meg, hogy megfelelő védelmi vonalakkal dolgozzunk ki az online támadások ellen. És persze a veszélyek, a fenyegetések határtalanok, nagyon fontos a nemzetközi együttműködés. Az eu együtt kell működnie harmadik országokkal, hogy garantáljuk azt, hogy ne legyenek úgymond paradicsomok azok számára, akik meg akarják támadni az internetet. Nagyon fontos, hogy el kell kerülni azt is, hogy olyan országspecifikus biztonsági követelményeket dolgozzanak ki, amelyek megakadályozzák mindenki számára a hozzáférést. Nagyon fontos a sérülékeny felhasználók védelme, például a gyermekek védelme, a biztonságosabb internetprogram létrehozott egy európai hálózatot, amely a biztonságosabb internet eh, központok hálózata, amely felhívja a figyelmet az EU-n belül és az EU-n kívül tehát a digitális környezet gyorsan fejlődik, így nekünk is követni kell ezt a fejlődést. Az európai gyermekek már 7 évesen internetre kapcsolódnak. Az internethez mobiltelefonról, és a játékkonzolokról és a személy számítógépekről tudnak rákapcsolódni. Ezen változások fényében a bizottság a következő hónapokban egy európai programot fog kidolgozni, amely segítségével a gyermekek biztonságosan tudják használni az internetet. A stratégiának világos stratégiát kell kidolgozni. Nagyon fontos az önszabályozási aspektus. Most vezérigazgatókat összehívtam az IKT ágazatból, hogy közösen több területen egyesítsük erőinket, tehát az összes olyan visszaéléssel kapcsolatos problémáról gondolkozzunk együtt. Az intim szféra megsértéséről, illetve a szülői ellenőrzés kérdéséről. Nagyon fontos, hogy biztonságosabbá tegyük az internetet, nagyon fontos az elektronikus tranzakcióknál, műveleteknél is. Úgy gondoljuk, hogy csak egy összeurópai elektronikus azonosító, engedélyezési és aláírási rendszer garantálja azt a koherenciát, amelyel biztonságosá lehet tenni az elektronikus műveleteket, és meg lehet növelni a felhasználók bizalmát. A következő év második negyedében be fogom mutatni azokat a jogi eszközöket, amelyek segítségével az állampolgárok és a különböző cégek megfelelő E azonosítójukkal hozzáférnek az online szolgáltatásokhoz. Itt az e aláírás irányelvről van szó. Ami a közszférabeli adatok újrafelhasználását illeti, 30 milliárd eurós költségről van szó nyereségről pontosabban, de akár 140 milliárd eurónyi megtakarítás vagy közvetett nyereséget jelent a közadatok újrafelhasználása. Az eredmény nem csak pénzben mérhető, hanem hozzájárul ahhoz, hogy az állampolgárok részt vesznek a társadalmi és politikai életben, nő az átláthatóság, az elszámolthatatóság, és javítani lehet a hatékony e, és bizonyíték alapú politikai döntéshozatalt. Éppen ezért egy nyílt adatstratégiát javaslunk. A köz szférából származó adatok újrafelhasználásáról szóló irányelvre vonatkozóan módosítókat fogok javasolni. Nyilván a jövőre tekintettel frissíteni kell majd azokat a szabályokat is, amelynek kapcsán a bizottság a saját adatait is feldolgozhatja. Lesz egy portál is, amelyen keresztül hozzáférhetővé válnak majd 2012-től ezek a, az adatok. A zöld kizöldítés is egy nagyon-nagyon fontos aspektus ebben az IKT szektorban, és ne felejtsük el, hogy ez a szektor az, amely a az üvegházhatású gázkibocsátás, illetve a megtakarítások területén akár 15%-os csökkentést is el tud érni. Úgyhogy ez egy óriási hozzájárulás a klíma és az energia célok megvalósításában. A rádióspektrum politikai programok nyilván azt nézik, hogy a, az intelligens energiahálózatok és mérő, számláló rendszerek rendelkez, hogyan bocsáthatók rendelkezésre. Úgyhogy a bizottság mindenképpen előkészíti azokat a nyilvános konzultációkat, legalábbis az év végéig, hogy inputokat gyűjtsön a, a spektrum előírások vonatkozásában. 2012-re el is dől majd, hogy hogyan kell majd a, ezen a területen tovább lépni, hogy meglegyen a közlemény. A versenyképesség és a vezető szerep az ipar, ipari szektorban egy nagyon-nagyon lényeges aspektusa az egész IKT területnek, és ez nyilván összefüggésben áll azzal is, hogy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk a kutatásra. Az, in, az innováció és a kutatásnak az integrálását az új megközelítésbe, illetve a Horizon 2020-as célkitűzéseinkbe mindenképpen támogatandó, és ezáltal támogatni tudjuk akkor az összes érintetes és résztvevőt, Három nagyon fontos célkitűzést fogalmaztunk meg. Az egyik az, hogy a társadalmi kihívásokat megközelítsük, az ipari vezetőszerep meglegyen, illetve a versenykeret, illetve a kiválóság. Nyilván megfelelően finanszírozni is kell majd azt, hogy ezek a feladatok megvalósuljanak, és az egész IKT-t úgy kell tekintenünk, hogy ez egy olyan technológia, amivel helyzetbe hozunk érintett szereplőket, és felszíne hozunk olyan alternatívákat, amelyek más területtel is összefüggenek. Mind a mellett egyszerűsíteni kell a hozzáférést, az administratív terheket, és természetesen vonzóvá kell tenni ezt a területet a legjobb kutatók számára és a az innovációban érdekelt vállalkozások számára. Az egyszerűsítés ugyanúgy érvényes a program architektúrára, a szabályokra, illetve a finanszírozási szabályokra is. A PPP-k szerepét szeretném hangsúlyozni még a Horizon 2020 tekintetében, és nyilván itt a nemzeti folyamatokat is össze kell fésülni szépen, ahhoz, hogy működjön ez a terület. Európa nagyon nehéz gazdasági időket él, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kellene lépnünk. Mindenképpen ki kell dolgoznunk egy nagyon rombusztus egy, egy olyan keretet, amely helyt áll e, ilyen nehéz gazdasági időkben is. Úgyhogy én látom a fényt az alagút végén, és úgy gondolom, hogy az IKT ágazat az egyik olyan ágazat, ahol igenis mutatkozik az a várva várt növekedést. Nyilván új ösztönzőkre van szükség, és ezért szeretnék még szólni önöknek egy új jogalkotási javaslatról, amelyet Connecting Europe eszköznek hívunk. Bizonyára emlékeznek arra, hogy célkitűzésünk az, hogy minden európai hozzáférés kapjon a digitális világhoz. Nyilván egy magas minőségű és megfizethető infrastruktúra révén, függetlenül attól, hogy bármely polgárnak milyen háttere, illetve milyen pénzügyi háttere. Mindezek a tényezők kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a szociális és a gazdasági kohézió meglegyen, és a gazdaságunk versenyképes és innovatív maradjon. Investálni kell természetesen ebbe a területbe, és a nagysebességű internet infrastruktúrákba is, és amennyiben kilátásba helyezzük a beruházók számára azokat a lehet, ezeket a lehetőségeket, és itt az eszközökre gondolunk a ö, többek között, akkor ez oda fog vezetni, hogy megvalósulnak azok a célkitűzéseink, amelyeket megfogalmaztunk a 2020-as program kapcsán. A digitális része a CEF-nek két célkütézést fogalmazott meg. Egyrészt össze kell kötni a meglévő hálózatokat, és fejleszteni kell azokat, az online hozzáférés minden szeretnénk. Nem szabad, hogy a határoknál véget érjenek a szolgáltatások és ennek érdekében azt javasoljuk, hogy 9 milliárd eurót bocsássunk uniós forrásokból rendelkezésre az alapvető digitális infrastruktúráknak a kiépítésére. 9,2 milliárdról van szó egészen pontosan, ebből 7 milliárdot az új finanszírozási eszközök révén fogunk tudni támogatásként nyújtani, és ezzel több mint 50 milliárd, akár 100 milliárd eurót fogunk tudni ö, investálni a nagysebességű és szélessávú infrastruktúrába. Ezen 45 millió háztartást érünk el, több mint 100 millió polgárt, és azért ezek nagyon nagy számok, amikről beszélünk, mind a pénz, mind pedig az érintettek vonatkozásában hiszen nagyon sok milliós nagyságrendű polgár kap hozzáférés majd a nagysebességű szélessávú internethez. És az európai ö, szolgáltatási infrastruktúrát tudjuk ezzel támogatni, legyen az köz közszolgáltatás, vagy akár hálózati. Úgy gondolom, hogy vannak már tapasztalataink e téren, és a múltból le tudjuk követni azt is, hogy nagyon sok prioritás van, amelyek sokszor egymással versenyeznek, de az IKT azt gondolom, hogy megtérülést biztosít a beruházások kapcsán. Hiszen ezekből a beruházásokból akár tízszeres megtérülést is tudunk eszközölni. Úgyhogy ez egy pozitív üzenet, ez egy nagyon fontos a tagállamok felé ezt kellene közvetíteni, és mi elmondhassák azt, hogy meg kell ragadni az alkalmat a beruházásokhoz, méghozzá ezen a területen. Végezetül, elnök úr, szeretném elmondani, hogy az érintettekkel egy széleskörű eszmecserét kívánunk folytatni, és az egységes digitális piac felé szeretnénk elmozdulni. Jelenleg nagyon szétaprózottak ezek a nemzeti politikák, viszont egy egységes európai megközelítésre van szükség. Ezzel tudjuk kieszközölni a további fejlődést. A digitális közgyűlés 2012-ben majd a az időközi vagy fél év, idős jelentésében vissza fog térni az eddigi eredményekre, és örülök annak, hogy ez a szakbizottság már megállapodott abban, hogy támogatja ennek a közgyűlésnek a megszervezését itt a parlamentben. Bízom abban, hogy ezen az összejövetelen majd sikertörténetekről is beszámolhatunk, Eh, majd elmondják talán önök is, hogy mi történik az önök választókerületében. Úgyhogy fontos lenne, hogy másokat is inspirálni tudjunk a saját eredményeink alapján. De erre, ehhez szükség van egy közösebb, egy szorosabb együttműködésre a polgárokkal, és illusztrálunk el konkrét példákon, hogy a, hogyan változik a digitális menetrend napi szinten, eh, hogyan változtatja meg az európai polgárok életét. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a kollégák nevében, Krúz asszony. Köszönöm ezt az átfogó információt. Két dologgal kapcsolatban megjegyzéssel élnék, mielőtt a vitát megnyitnám. A roaming esetében ugye volt egy első vita, és úgy gondolom, hogy minden kollégát nagyon érdekli az új technológiai út keresése mielőbb. Ez a nagy esély, amely ebben a projektben rejlik. Az Enézánál abban is biztos vagyok, hogy nagy támogatásban részesül e, ön is. Nehezünkre esnek a viták, mert nem csak szakmai szempontból gondolkozunk el, az Enézán, hogy lehetne valóban szakképzett embereket megnyerni, vannak érzelmi elemek, amelyek mindent felülírnak. Jó lenne, ha közösen keresnénk az utat, hogy zenéza a projekt az adott szakmai szempontból megfelelően rugalmasnak kell lenni, hogy a magas képesítéssel rendelkező emberek ott akarjanak dolgozni, ez nagyon helyesen érintette ezt a kérdést, de tudom, hogy ez nagyon nehéz. Első hozzászóló. De Castillo asszony. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony, ezt a beszámolót amelyben eh, bemutatta a bizottság javaslatait a 2012-es programmal kapcsolatban, és eh, hogy a 2020-as eh, hatótávra is kitért. Elemezte a helyzetet és a kilátásainkat, és valóban nagyon jó elemzést készített. Az, arra a szemszögre, azokra a témákra koncentrált, amelyek a legfontosabbak, például arra, hogy hogyan lehet versenyképességet és növekedést előállítani. Alapvetően ezek, ezekhez járul hozzá a, az elektronikus kommunikáció és az információ közlés. Ha megfigyeljük, hogy mi történt 2011-ben, mit javasolt a bizottság, mit talált ki erről a parlament, és hogy végül mi lett ennek a jogszabályi megjelenése a tanácsban, akkor azt látjuk, hogy nagyon jó az egyensúly. A szélessával kapcsolatos javaslatcsomag esetében volt egy javaslatunk, ami sürgősen amit sürgősen át kellett alakítani jogszabálya, és végül őszintén mondom, hogy jó eredményt értünk el. Ahogy már ön is hangsúlyozta, én is szeretném elmondani, hogy a bizottság, biztonság nagyon fontos. Az ENISA ügynökség is egy nagyon ígéretes kezdeményezés. A roaming gondolat is közvetlenül kapcsolódik a fogyasztókhoz. Ez, ez közvetlenül érinti őket, a bőrükön érzik. És azt gondolom, hogy az egyensúly valóban nagyon jó. Most a 2012-es évvel előttünk, és ebben az évben is állnak előttünk igen sürgős kihívások. Mind azokat az elemeket, amelyek valódi pillérként támogatják a technológia építményét. Ezek közül az egyik alap a, a gyors és a szupergyors széles kialakítása, ami a hálózatok fejlesztésétől és az új generációs technológiáktól függ valóban megdöbbentőnek találtam, hogy az egyik pillér ezek közül hiányzik. Ez pedig a felhő informatika. Ez jó kritérium volt, amelyet a bizottság nevezett meg. 2012-re azt javasolta, hogy hogy az év végére kellene ebbe bekapcsolódni. Ez számomra egy kicsit későnek tűnik. Ráadásul most kiderült, hogy nem is szerepel a bizottság 2012-es programjában. Ezért megkérném önt, hogy magyarázza el, mert én nem értem, hogy ha a versenyképesség tekintetében a vállalkozások versenyképességének tekintetében, ami a, a növekedés és a foglalkoztatás bővülés területén is nagyon fontos. Tehát itt már megmutatkozott az, hogy milyen jelentős hatása van a felhő informatika használatának. Ezt szeretném tehát kérni a, a biztos asszonytól, ugyanis a az Egyesült Államok februárban már bemutatta a felhővel kapcsolatos stratégiáját, és ők ezt a technológiát jelentős mértékben alkalmazni fogják. Nekem nagyon hiányzik a határozottabb és gyorsabb hozzáállás és a stratégiai keret már be kellene fejeznünk a jogszabályalkotást. De mégis hiányzik a stratégiai fejlesztési keret a cloud computing európai bevezetése terén. Engem leginkább ez aggaszt ebben a tervben, mert különben nagyon jól célzott stratégiának tűnik az önöké, és nagyon jól kontextusba is helyezték ezt a tervet. De hogyha egy pillért kihagyunk, akkor ez az épület meg fog inogni, és instabilá válik. Köszönöm. Kollegin Hall. Köszönjük szépen, Hol asszony. Thank you. Köszönöm. Két dolgot szeretnék kérdezni. A digitális egységes piac és a műhold szolgáltatások. Nagy örömömre szolgált, hogy ilyen fontosnak nevezte a digitális egységes piac szerepét a növekedésben. Teljes mértékben egyetértek önnel, a határonkon átnyúló problémák megoldása valóban nagyon fontos, és számos jelentős kezdeményezés, például a Rádió Spektrum program és az, a digitális aláírás, az Európai Összekapcsolódási Eszköz, és az internetes gyermekstratégia számos nagyon fontos dolgot említett. Én csak azt szerettem volna kérdezni, hogy a bizottság azt javasolja, hogy készítsünk egy úgynevezett úti tervet, ami lefektetné, hogy hogyan ja, valósítsuk meg 100%-ig az egységes digitális piacot, és hogyan alakítsuk ki ezt az esernyőszerű jogi keretet? Mindezek a kezdeményezések, amik már előttünk vannak, vagy a néhány következő hónapban fognak megjelenni, ennek a részei lesznek? A második a műhold szolgáltatások. A tanács nemrég elfogadta a, a koordinált alkalmazásról szóló határozatot a mobil műholdakkal kapcsolatban. és ez arról is szól, hogy a tagállamok hogyan koordinálják a tevékenységet egymás között. Talán az Európai Unió is mondhatna valamit erről. Mit gondol ennek a tanácsi jogszabálynak az elfogadásáról? Lehetséges lesz ezt gyorsabban keresztül vinni? Hiszen már így is le vagyunk maradva a végrehajtási határidőhöz képest, ami 2011 volt. Végül pedig nagy sustorgás zajlik jelenleg a bizottságon belül arról, hogy mik lehetnek a következményei annak, hogyha egy, egy olyan vállalat, amely rendelkezik a mobil műholdra vonatkozó engedéllyel, úgy döntene, hogy eladná a műholdat egy olyan vállalatnak, ami egy harmadik országban van, és, és ez az ország nem része az Európai Uniónak. Mit gondol, mik lennének ennek a következményei a, a határozat alkalmazásával kapcsolatban? Tud-e valamit tenni a bizottság annak érdekében, hogy az Európai Unió beli felhasználókat ne károsítsa egy ilyen lépés? Köszönöm. Kollégin Merkis. Merkis asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm, hogy beszéltél a bevételveiről. Van néhány kérdésem. Először is, ami a digitális belső piacot illeti. Ez még nem működik egyáltalán. Az első kérdésem a roamingra vonatkozik. Vannak javaslatok, amelyeket ezen a területen megfogalmaztak, Persze megértem, hogy nem lehet azonnal optimális helyzetet elérni, de szeretném megtudni, hogy mikor érhetjük el az optimális helyzetet. Világos roaming piacot szeretnénk létrehozni egész Európában. Ez azt jelenteni, hogy először a gyermekcipőben járunk, első lépéseket tesszük meg, létre kellene hozni egy egységes európai díj, egy tarifádíjat. Azt gondolom, hogy ez valódi belső digitális piacot hozna létre az egységes tarifa. Nem mondhatjuk azt, hogy egységes digitális belső piac van, hogyha az iPhone nem lehet felhasználni arra, hogy zenét hallgassunk, vagy letöltsünk valamit, adott piacokon leblokkolják az iPhone használatát. Nem mondhatjuk, hogy európai digitális piac van. Megértem, hogy sok gyakorlati szempontot figyelembe kell venni, de szeretném megtudni, hogy mi a tervei, mik a tervei ezzel kapcsolatban. Beszél az internet biztonságos átételéről gyermekek számára. Ezt mindannyian akarjuk. De a kérdés az, hogy lehet ezt elérni? Hogy tehetjük gyermekek számára biztonságosabbá az internetet? Azt mondta, hogy 7 éve dolgozik ezen. Ez nagyon szép és jó, de hát ugyanakkor Ön azt mondta, hogy a 7 évesek már tudják használni az internetet, de hát valakinek oda kell figyelni, hogy mit is néznek ők az interneten, ugye ezt se felejtjük el. Konkrét kérdés még. Az Európai Innovációs Partnerség. De elég biztos úr kezdte ugye az aktív és egészséges öregedésről. Ez egy évvel ezelőtt indították el ezt a programot, Szeretnénk erről többet tudni, tehát nagyon keveset hallottunk az eredményről. és Esetleg hát erről valamit mondhatom, ha nem ma, akkor majd később. Mi lesz ennek a folytatása? Terveznek-e valamit a következő évben? És végül, de nem utolsó sorban, e kormányzás, e igazgatás. Erről is szeretnénk többet hallani. Mindannyian beszélünk róla, de mit jelent az e-kormányzás, e-igazgatás? mit szeretne ezen a területen elérni. Charles Chester. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, biztos asszony. Örülök, hogy itt van. Két témát érintenék. Enésza barátunk az egyik téma. Osztom az ön érzéseit azzal az ügynökséggel kapcsolatban, és nagyon is remélem, hogy javíthatjuk hatékonyságát és a munka feltételeket az ott dolgozók számára. Azt hiszem, hogy ez a két általános cél a szakbizottság tagjainak közös ö, szívügye, de hát az ördög a részletekben van, tehát a vitáink folytatódnak, mármint ami a mandátumot, az új mandátumot illeti, Kiváltképpen van egy kis vita a mandátum idejéről, tart, időtartamáról, aztán a helyszínről is, az ügynökség helyszínéről és a, az operatív tevékenységének a helyszínéről. Meg tudom mondani, hogy volt egy informális vitánk a görög hatóságokkal pár héttel ezelőtt, Mm, de hát két héttel ezelőtt Görögországban a helyzet ugye olyan volt, hogy hát nyilván nem meglepő, hogy ezek a tárgyalások nem zárultak eredménnyel. Tehát ugye figyelembe kell venni a feltételeket. De hát remélem, hogy nem, nem sokára folytatni tudjuk a tárgyalásokat. Megnéztük a különböző módosítókat, amelyeket a kollégák készítettek az ügynökség feladatait illetően Igyekszünk ezeket majd egy kicsit, ezeket a feladatokat így leszűkíteni egy adott körre, az átfedéseket elkerülendő. Ennek következményeképpen úgy döntöttünk, hogy a szabizottsági szavazást elnapoljuk, egy kicsit több időt engedünk magunknak arra, hogy ezekről a témákról folytassuk a vitát. Az én jelentésemmel kapcsolatban tehát folytatni kell még az eszmecserét, hogy jobb megoldást érjünk el. Tehát valószínűleg ezt a kérdést januárban fogjuk elővenni, amikor mindenki kicsit kipihente magát, és talán jobb megállapodásra jutunk majd a szünet után. Röviden ennyit akartam elmondani, aztán, ha megengedik, valamit a roamingról is mondanék, azt szeretném mondani, hogy támogatjuk a szétválasztást, tehát az otthon és a roaming rendelkezések szétválasztást, de óva intenék mindenkit attól, hogy túl messzire merészkedjünk a technikai részleteket illetően. Én néhány ágazati képviselővel tárgyaltam arról, hogy hogyan lehet ezt a szétválasztást technikailag megvalósítani most az két kártya vitát elkerülendő nem megyek be, de ez igen érzékeny téma, úgymond. Mm, mindenképpen lehetőséget kell találni arra, hogy több versenyt vezessünk be a piacra. A múltbeli roaming rendeletek nem hiszem, hogy hozzájárultak a versenyhez, meg tudták védeni a fogyasztókat, ez persze jó dolog. Bill Shock magunktól, meg tudták a régi ellenségünktől védeni. Ugye mm, meghatározták a roaming díjak felső határát, de hát a szolgáltatók nem nagyon versenytek a jobb szolgáltatásokat alacsonyabb árakon biztosítandó. Ez egy olyan cél, amit mindenki oszt. Ez a legfontosabb dolog. Hogy jutunk oda? Hát válasszuk ezt a szétválasztást, igen, konstruktív ez a megközelítést, és nagyon is nagyra érdekel a bizottság részre, hogy ezt egyáltalán előterjesztette. Rira Medurel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos asszony, üdvözlöm, hogy üdvözlöm Önt ebben a bizottságban, és szeretném megköszönni ezt a beszámolót is, és az általános megjegyzéseket és legnagyobb részben osztjuk a, az ön gondolatait. Néhány kérdésem lenne, néhány témával kapcsolatban, amely ebben a parlamenti csoportban már felmerült, de talán még nem beszéltünk eleget róla. Ezek közül az egyik a hálózat semlegessége. A parlament elfogadott egy határozatot, melyben a semlegesnek nyilvánítja ezeket, és ez a telekommunikációs csomaggal összhangban van. Ebben bizonyos aggályok jelennek meg. És egyes alkalmazások és szolgáltatások éppen ezt a semlegességet sértik. Üdvözöljük ugyanakkor, hogy ezekről a gyakorlatokról nyilvánosságra került a jelentés, és szeretném megkérdezni, hogy milyen eredményei voltak ennek az elemzésnek. Tervez-e a bizottság valamilyen közbelépést, például jogszabályalkotást, vagy más javaslatot, mert azt gondoljuk, hogy ha ezt a tagállamok kezében hagyjuk, akkor más-más jogi keretek fognak kialakulni, és ez veszélyeztethetné az egységes digitális piac kialakulását. A másik kérdésem a kiberbiztonságra vonatkozik. Erről is már nagyon sokat beszéltünk. És a parlament erről is elfogadott már egy állásfoglalást a külügyekkel kapcsolatban, illetve a szabadságjogokkal kapcsolatban az új irányelvben. És az információs rendszerek tekintetében az egyes tagállamok között igen nagy az eltérés más-más területen jelenik meg a kiberbűnözés, de a, a megfelelő megoldások még mindig csak elszórtan jelennek meg. És úgy gondolom, hogy az ön javaslata egy jelentős előrelépés a biztonságos internet felé. A külügyi bizottság véleménye alapján egy új személy szereplő jelenne meg, egy kiberbiztonsági koordinátor az egész Európai Unióban, aki integrálná és koordinálná azokat a kezdeményezéseket, programokat és fellépéseket, melyekkel az egyes európai intézmények kezdeményeznek ezen a területen. Szeretném tudni az ön véleményét egy ilyen szereplő bevezetéséről, hogy egy ilyen komplex intézményi keretben hol tudna megjelenni egy ilyen szereplő? Egyébként egyetértek az ön megfigyeléseivel, és az elnök úr megjegyzéseivel is, és valamennyien azt kívánjuk, hogy bárcsak lehetséges lenne megállapodni, lehetőleg minél hamarabb. És a 2020-as Horizont programmal kapcsolatban az én frakcióm mindig azt gondolta, hogy az esélyegyenlőség mindig a sarokköve kell, hogy legyen mind a digitális napirendnek, mind pedig az egységes digitális piac kialakításának. Ennek a piacnak hatékonynak és integráltnak kell lennie. Az ön kompetenciájába tartozó területekről rendkívül világos nyilatkozatot hallottunk most öntől, de azt szeretném kérdezni, hogy az IKT nagyon fontos szerepet játszik ebben a programban. Azt szeretném kérdezni, mit gondol, hogy a 2020-as horizont hogyan tudna hozzájárulni a digitális szakadék csökkentéséhez, ami az egyes tagállamok között létezik. Csak ennyit szerettem volna, és köszönöm. Kollégin Valian. Valian, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, és eszmét cserél velünk Először is szeretném azt mondani, hogy üdvözlöm, hogy elindítette a politikai konzultációt a különböző módszertanok vonatkozásában az árképzésről, és aztán a diszkrimináció mentesség tekintetében is ugye a hozzáféréssel kapcsolatban. Ez egy nagyon bátor lépés, hogy neki kezdett ezeknek a területeknek. A munkaprogram azonban a nyilvános konzultációról szóló beszámolóban nem szól arról, hogy mik lesznek a pontos ajánlások erre a területre vonatkozóan. És a kérdéseim éppen ezért arra, erre vonatkoznának. A, a tárgyban meghozott ajánlások nyilván tartalmazni fogják azt, hogy megfizethető kell, hogy legyen a szélesávú hozzáférés, és a következő generációs hálózatokra megfelelő ösztönzőket kell majd kilátásba helyezni. De van-e szándék a bizottság részéről, hogy a munkaprogramon belül a kommunikációs stratégiát a vállalkozásokra vetítve előmozdítaná, hiszen ez a, gazdasági fejlődésünkhez is hozzájárulna. Ami pedig a roaming szabályozást illeti, a bizottsági javaslatot én ismerem, és elmondtam már, hogy a strukturális megoldásra van szükség, hiszen mi ennek tekintjük. És a három javaslat közül a strukturális megoldást tudnánk mi támogatni. A kérdésem az, hogy amennyiben a roaming szolgáltatást szétválasztjuk, akkor miért tartjuk meg mégis nemzeti szinten összecsomagolva? Tehát miért vesz külön roaming szolgáltatást a szolgáltató? Vagy akkor ez miért de nincsen becsatornázva egy másik tagállamnál? Mert mi európai szolgáltatásnak értelmezzük ezt, és nem tudom, hogy az önök megoldási javaslatában ez miért nem szerepel. Tudják önök, hogy az IKT, IKT tévákban mindig támogattuk a bizottságot, mert nagyon fontosnak véljük ezeket a pontokat és ezeket a témákat. Köszönöm. Carvalho asszony következik. Köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony, azért, hogy ilyen átfogóan bemutatta a 2012-es munkaprogramot. Én a Horizon 2020-as programra fogok szorítkozni. Örülök annak, hogy a hangsúlyt az egyszerűsítésre, ha ezt az egyszerűbb szabályozás, finanszírozási struktúrára Nyilván az, a szinergiákra és a strukturális alapok, valamint a beruházási bank közötti összekapcsolási pontokra is utalt, és ezt fontosnak vélem. A kérdésem a prioritásokra vonatkozik. Említette önt, nem a Horizon 2020-szal kapcsolatban, de az expozéjában, hogy az IKT az alkalmazások területén, az energiahatékonyság, az intelligens hálózatok és mérők, számlálók vonatkozásában is nagyon fontos. Egész Európa vonatkozásában, de a, ugye ide sorolható az egészségügy, a közlekedés, a szállítmányozás, és ezek mind lecsapodnak a Horizon 2020-as programban is. A jelenlegi keret programban az IKT egy olyan eszköz, amely több területnek a fúzióját is kilátásba helyezi. A FEP program is említésre került, és a kérdésünk az, hogy, a, hogy valóban kiterjesztést nyernek-e az eszközök, a, a finanszírozás minden érintett területre. Nyilván az IKT alkalmazások kell, hogy élvezzék ezt, a, ezt az előnyt, de a kérdésem az az, hogy egy, egy alulról felfelé építkező megközelítésről van ez szó itt a FE programmal kapcsolatban, vagy pedig ez egy teljesen külön kezdeményezése? Tolja asszony következik. La commissaria e esprimo un vivo... Köszönöm szépen. Én is köszönöm a biztos asszonynak. Nagy érdeklődésre tart számot mindaz, amit elmondott, és két pontot szeretnék még egyszer kiemelni és ezzel kapcsolatban egy kicsit több információt kérni. Az első dolog a digitális menetrend első fejezete, amelyben szerepel az a szükségesség, hogy egy új kategóriát vezetnek be a digitális érában, ugye új jogszabályokra lesz szükség ezekben a jogszabályokban rögzítenék a szabályokat, sok esetben az ugye más-más a szóhasználat. Polgárokról beszélünk, felhasználókról, fogyasztókról, és ez a kezdeményezés, amelyel az új jogszabályok rögzítésre kerülnek, nos, hát ezekről én már nem hallottam semmit, úgyhogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban? A Connecting Europe eszközről beszámolt, és ma délelőtt is hallottunk már erről a témáról előadásokat. Azt gondolom, hogy nagyon ambíciózus ez a program, amelyről szólt a biztos asszony is. Ami pedig az eszközök, a pénzügyi eszközök hatékonyságát illeti, hát itt már kevésbé vagyunk ennyire meggyőződve Éppen ezért fontos, hogy megértsük a célkitűzéseket. Számszerűsíteni is kellene itt a célokat, hány családot érint ez, hányan lesznek nyertesei ennek a szélesávú hozzáférésnek. Ezek olyan célkitűzések, amelyeket nyilván ön elő tud vezetni, és mivel állandóan arról beszélünk, hogy milyen élénkítő hatása lesz az egyes beruházásoknak, azt is kellene tudnunk, hogy ezek csak óhajok, sóhajok, vagy valóban tényekről beszélünk-e. A bizottsági tisztviselők mindig nagyon bíznak a saját eszközeikben, mi, mi azonban a, a polgárokat képviseljük, akik nagyon is tudják, hogy sokszor szebb képet festenek önök arról, hogy a kép valójában, mint, annál, mint amilyen a kép valójában. Úgyhogy a programnak a gyakorlati alkalmazása érdekelne. Nézzünk az órára, kollégák, mert félkor befejezzük. Most Gróte képviselő kap szót még. Nagyon rövid leszek. A digitális belső piacról is szó esett, és a smartphone és a tabletek egyik előad, előállítója is azt mondja az egyik honlapján, hogy ez a szolgáltatás nem hozzáférhető bizonyos tagállamokban. És hát néha Európában is ez a benyomáson, Hogyha a diszpléjen nem jelenik meg az üzenet, hát akkor nézzünk a tükörbe bizonyos zenei szolgáltatásoknál, vagy határon átnyúló bevásárlósoknál ez a hiba üzenet jelenik meg, mert ezek még nem állnak rendelkezésekre. De mi ö, alkottuk meg a szabályokat, és hát úgy gondolom, hogy Krusz asszony ön a megfelelő személy, hogy itt mindenki tudja a saját jogát gyakorolni. A hálózat semlegességgel kapcsolatban Strasbourgban a múlt héten elfogadásra került egy dokumentum, a régi iparágakban, egyes tagállamokban gyengülhetnek itt az egyes ágazatok, de hogyha helyesen közelítünk a téma felé, akkor nagyon nagy az esély, ami előtt állunk. Az adatcsomagokat ugyanúgy kell kezelni, és az adat kell, hogy legyen a motto. Tehát már, amikor felmerül annak a gyanúja, hogy a semlegesség sérül, mint, ahol, mint ahogyan Hollandiában, ugye kiválóan megoldotta azt a kérdést, hogy a mobil adatokat hogyan kell kezelni, és ön is ugye megfontolásokat fogalmazott meg, de ezeket európai szintre is ki kellene terjezni, mert Hollandiában szerencsésen megoldódott a kérdés. Egy európai stratégiát tervez az internet biztonsága kapcsolatban. Szerintem ez egy alapvetés. Nagyon fontos, hogy a felhasználók ne féljenek attól, hogy az interneten keresztül vásároljanak, a határokon keresztül, vagy a határokon átnyúlóan, Mégis az a benyomás, hogy a bizottságon belül, és nyilván a biztos asszony az illetékes ebben az ügyben, de hogy talán pánikot is keltünk, mert tilalmakai hozakadunk elő, és nem hiszem, hogy a félelemre kellene támaszkodnunk. Úgyhogy én azt kérném öntől, hiszen ön befolyást tud gyakorolni bizonyos témakörökben, hogy ne a félelem vezéreljen bennünket a jogszabályok megalkotásánál, ahol persze szükség van a szabályokra, ezt nem is akarom vitatni, de ha csak a félelmet gerjesztjük egyes területeken, akkor nem a bizalmat fogjuk erősíteni a tekintetben, hogy valaki részt vállaljon a digitális piacon. Úgyhogy ez egy kérésem is lenne, és a két kérdésem pedig a digitális belső piacsal kapcsolatban, tehát vannak szolgáltatások, amelyek nem hozzáférhetők egyes tagállamokban, ami pedig a semlegességet illeti. A növekedés lenne az egyik fontos kezdeményezés, és teremtsük meg annak a lehetőséget, hogy innovatív termékek indulhassanak el. Elnök, köszönöm. Kollégák, utalnék arra, hogy mindjárt kezdődik a koordinátorok ülése, és a biztos asszonynak még válaszolnia kellene a kérdésekre. Két felszólalónk van, még Herzog asszony az egyik. Köszönöm szépen, rendkívül rövid leszek, annál is, mint ahogyan, amire számít, hiszen a jogalkotási kérdéseket feltették. engem a nehezebb része érdekel, ami talán a szoftosabb megközelítés, és ez a nők szerepére vonatkozik. A Financial Times-ban az 50 vezető nő ről volt egy cikk, de az IKT területéről szinte semmilyen hölgyet nem tudtak reprezentálni. Itt az idő, hogy kilépjünk a konyhából vagy a garázsból, és fontos lenne, hogy a nők is képviseltessék magukat az IKT-ben. Én ezt mindenképpen támogatnám, és ugye megnézik, akár, hogy itt a teremben hány nő van jelen, itt az idő, a parlament tud ezen segíteni, és azt gondolom, hogy ez az a terület, ahol tényleg tudunk támogatást biztosítani. Hökmár képviselő az utolsó. Köszönöm szépen, és köszönöm a biztos asszonynak ezt az expozét. Egy dolgot kérdeznék a következő lépésekről, hiszen a javaslatot a roaming jogalkotással kapcsolatban elővezette, az új spektrumpolitikáról is hallottunk, és ez ugye mindig felveti azt a kérdést, hogy akkor mi lesz a következő lépés. Én úgy gondolom, hogy tekintettel arra a tényre, hogy a legmodernebb európai gazdasági szektorról, ágazatról beszélünk az IKT kapcsán, ebben a gazdaságban azért vegyük tudomás, hogy 27 különböző piacunk van, és a roaming vonatkozásában is ekkora a diversifikáció. Nem egyszerű tehát a helyzet, de az irányt azt lehetne definiálni, úgyhogy az engedélyezést pán-európai szintre emelni egy megoldás lehetné, vagy a spekt, a, a mobil adat transfernek a spektrumát kiterjeszteni is egy jó irány lenne, vagy a különböző piacok szegmentálását megoldani, Úgyhogy a 27 különböző piacot valahogy egységesíteni kell, és akkor jutunk előrébb. Köszönöm. Hát ez egy nagyon egyszerű kérdés volt, kedves biztos asszony, Krús asszony, akkor megadnám a szót, és akkor kérem szépen, hogy válaszoljon. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy rendkívül nagy örököm, örömömre szolgál az ön két megjegyzése, ami a, a roaming iránti érdeklődést és pozitív hozzáállást fejezi ki. Amit szeretnék hangsúlyozni, és aztán hozzá is kapcsolnám ezt Hagmar képviselő úr hozzászólásához, hogy mi most rövid távon nagyon egyszerű helyzettel kell szembenéznünk, kemény idők állnak előttünk, és amit már az elején is mondtam, van remény, sőt több is van, mint remény, hogy megmutathatjuk a polgárainknak is, ugyanis ők már kezdik elveszíteni az irányt, hogy van -e egyáltalán remény. Mi be tudjuk nekik bizonyítani, hogy igenis van hogyha egy hátrányos helyzetben vagyunk, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam, hogy most hátrányos helyzetben vagyunk pénzügyi és gazdasági értelemben, ez mégis előnyünkre fordítható. Ezért őszintén remélem, hogy a, ezzel a horizontális portfólióval és az önök, illetve a kollégáim segítségével ebben az ágazatban áttörést tudunk elérni. És mivel itt horizontális megközelítésről van szó, olyan sok más ágazathoz kapcsolódik össze, hogy valóban kihasználhatjuk mindazt, ami lehetőség, és mindazt, ami szükséges. És ahogy beszéltünk is már róla, mi nem vagyunk egy európai sziget, sőt, tisztában vagyunk vele, hogy ez lehetőség mindenki számára. Ezért kiváló munkát kell végeznünk, és ki kell használnunk az előnyöket. Álmodozunk egy egységes piacról, és én mindig hangsúlyozom, hogy ez egy digitális egységes piac, ez maga a valóság. A politikusoknak és a politikai intézményeknek is alkalmazkodniuk kell ehhez a helyzethez mindennapi munkájuk során. Nincsenek határok definíció szerint össze vannak kapcsolva egymással. Viszont ha arról beszélünk, hogy kevesebb akadály, kevesebb határ, akkor a javaslatomban, és önöknek hála, én is folyamatosan éber vagyok, és biztosítatom önöket, hogy esély sincs arra, hogy elszakadjak a valóság talajától. Del Castillo asszony a felhőinformatikáról beszélt. Nyitott leszek önnel. A, az itre is én köztem. Én mindent megteszek, amit csak tudok, hogy ezt 2012-ben befejezzük az egész világ a felhőről szól, és hogyha mi nem csatlakozunk ehhez, és nem lesz ebben a játékban szerepünk, vagyis ha Európának nem lesz, ennek, nem lesz ebben vezető szerepe, az igen negatív hatású lenne, ezért ezt mindenképpen fontos megvitatnunk. Nem elhanyagolható ennek a szerepe az iparban sem a KKV-k és a polgárok számára is. Ha sikeresek vagyunk abban, hogy saját iparágat teremtünk a felhő informatika alapján, akkor vannak olyan partnerek, akikre támaszkodhatunk, olyan vállalkozások, amelyek már foglalkoznak ezzel. Nem fogom elmagyarázni, hogy miről is van itt szó, ezt biztosan tudják önök is. Meg kell küzdenünk az akadályokkal, köztük az elégtelen vagy nem eléggé világos szabályokat, például az adatvédelmi, adathordozhatósági, alkalmazható és megbízható jogszabályok, stb. Ez igencsak időigényes, nem engedhetjük meg magunknak, hogy hibázzunk ezen a területen, hiszen különben ez léket verne azon a hajón, amit most bocsátunk vízre. Igen keményen dolgozunk most is ezen a témán. És eközben együttműködünk azzal az 500 szereplővel, aki válaszolt nekünk a világgazdasági fórumon. Próbáljuk bevonni mindezeket a válaszadókat, és más konzultációk eredményeit is, amelyeket 2011 forán, során folytattunk. Próbálunk egy olyan stratégiát kialakítani, ami elemzi a helyzetet és cselekvéseket javasol. Ígérem önöknek, hogy megteszek mindent, amit csak tudok, de ne hibáztassanak engem, hogyha ez egy kicsit később történik meg, mint ahogy azt szeretnék, de 2012 egy nagyon fontos dátum ebben az évben biztosan meg tudjuk ezt valósítani, és ez azt jelenti, hogy akkor nem is fogunk hibázni. Az egységes digitális piacról beszélve, Hol asszony és Velien asszony is erre vonatkozóan tettek föl kérdést, versenyképes sebbé kell tenni ezt az egységes piacot, ez kristálytisztán látható. És a, a növekedést is meg kell támogatni. Ennek rendkívül fontos szerepe van, hiszen, hogy finoman fogalmazok, még mindig nem száz százalékig valósult meg, de különösen az elkereskedelem és más területeken ennek igen fontos szerepe van. Az olyan szabályok, mint például a, a közérdekű adatok újrahasználata, az online fizetés, az a szerzői jogok, ezek mind nagyon fontos témák. Ezeket a javaslatokat a lehető leggyorsabban be fogjuk nyújtani. Úgyhogy őszintén remélem, hogy számíthatok az önök támogatására. Hiszen jelentős előrelépéseket teszünk az egységes digitális piac irányába. Vagyis a három prioritásunk lesz az elektronikus aláírás és identitások, az Európai Internetbiztonsági Stratégia és a felhő informatika. Vagyis 2012-ben ez lesz a három prioritásunk. A mobil műhold szolgáltatások hol asszony említette, hogy a parlament és a tanácsi döntés ezen a területen egyedi lehetőséget kínál arra, hogy belső piacot teremtsünk ezeknek a szolgáltatásoknak. Ezzel teljes mértékben egyetértünk. A mobil műholdakat jelenleg nem, nem árusítják kereskedelmi forgalomban, és ez nem is szerepel a, az időrendben. Ugyanakkor a spektrumra egyre nagyobb az igény és ez számunkra nyomást jelent. Eljött az ideje annak, hogy a jogszabályokat alkalmazzuk is. Ebben önök is érintettek, és ezért mondom ezt most önöknek. Október 10-én a bizottság elfogadott egy álláspontot arról, hogy a tagállamok közötti cselekvéseket koordinálni kell arra, annak érdekében, hogy európai szinten harmonizáljuk ezeket a fellépéseket. Vagyis nem arról van szó, hogy mások szabnák a játékszabályokat. Ez a tagállamok feladata. Merkis és van ilyen asszonyokra reagálnék a roaminggal kapcsolatban. Nem vagyok biztos benne, hogy Chichester úr említette, de valaki felhozta ezt, hogy arról van szó, hogy nincs verseny, vagy nincs elég erőteljes verseny az önök és a bizottság erőfeszítéseinek köszönhetően a polgárok számára ebből előny származott. De szükség van még erőteljesebb versenyre, és ezt nekünk is ösztönöznünk kell. Tehát erre vannak strukturális megoldások, megkönnyíthetjük új szereplők piaci belépését, és növelhetjük a fogyasztók számára a választékot. Nagyszerű lenne, hogyha minden potenciális vásárlónak szabad választást biztosítanánk, de kezdjük azzal, amit mi javasoltunk, és aztán meglátjuk, hogy merre haladunk. Azt gondolom, hogy ez a javaslat már is nagy előrelépést jelent. Az áréssel kapcsolatban most erre még szükség van, mert jelenleg még veszedelmes lenne ezeket elhagyni, ez túl optimista megközelítés lenne. Hol állunk az Európai Innovációs Partnerséggel az aktív és egészséges idősödés terén? Szoros együttműködés valósult meg ezen a területen John Dalyval, és ez, ez nagyon pozitív kimenetelt hozott. nagyon jó lenne, hogyha továbbra, továbbra is előre tudnánk haladni ezen a területen. Mi ennek a célja? Az, hogy gyorsítsuk és fellendítsük az innovációt, ami pedig a demográfiai helyzet okozta kihívás miatt. Figyelembe kell vennünk, hogy mindannyian szeretnénk egészségesebb, hosszabb életet. Ebben az esetben itt a partnerségen van a hangsúly. A szinergia a lényeg az érdekelt felek között, és pénzügyi és szabályozásbeli támogatás mellett minden szinten. Ez lesz az első tapasztalatom, és biztos vagyok benne, hogy politikai életem során még soha nem történt meg, hogy pénzügyminiszterek a hosszú távon el fogják ismerni, hogy ez az együttműködés és a digitális lehetőségek bevezetése csökkenteni fogja a kiadásokat. És az önök támogatása kulcsfontosságú lesz a sikerhez. Az Enisát illetően köszönöm a kommentárokat. Elismerjük, hogy szükség van arra, hogy modernizáljuk és megerősítsük ezt az ügynökséget. De szeretném elmondani, hogy amikor ezt az ügynökséget elindítottuk, akkor még más idők járták. És nem tudtuk azt, amit ma már tudunk. Akkor még nem voltunk képesek arra, hogy előrelássuk ennek az útnak a kátyúsabb, rázósabb szakaszait, és nem tudtuk, hogy mi lesz majd a tét, hová kell a fókuszpontokat tenni ebben a politikában. Ez egy fontos eszköz, amely biztonságosabbá teszi a digitális környezetet a felhasználók, a kormányok és a vállalatok számára. És ismétlem magam, de az európai digitális ügyekkel kapcsolatban mindig azt kérdezik tőlem, hogy bizt, tudom-e biztosítani nekik azt, hogy, ez, hogy itt nem leselkednek rájuk veszélyek? Itt valóban a biztonság és a bizalom a, a legnagyobb kihívás de ennek nem kell fenyegetésnek lennie, hanem, hanem örömnek és lehetőségnek. Az Enisza területén tehát még sok feladat vár ránk. Az elnök úr helyesen megállapította, hogy nehéz a legjobb elméket bevonzani ebbe az ügynökségbe. Nagyon óvatosan említem csak ezt meg, még mielőtt, hiszen tegnap gyakorlatilag kinevettek engem, amikor vállalkozók előtt beszéltem. Egy sok ügyvezető igazgató és elnök volt jelen, és bemutattak engem, és azt mondták rólam, hogy amikor először kerültem be a Nemzeti Parlamentbe, akkor ők még meg sem születtek, és aztán arra gondoltam, hogy tehát már óvatos vagyok ez ilyen megjegyzésekkel, de azt gondolom, hogy az Enizával kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy nem csak mi keressük ezeket a szakembereket, vagyis egy olyan környezetet kell teremtenünk számukra, ahol nem csak hajlandóak csatlakozni ez a szervezethez, hanem a családjuk is bekapcsolódik a, az, az oktatási és más tevékenységekbe akárhogy is tudatában kell lennünk, hogy ez az első lépés, amelyet Aténban megtettünk. És ezzel a mobil segítségnyújtó csapattal csak működésbeli kérdésekről vitatkoztunk. Nem arról beszélek, hogy Görögországot ott kellene hagyni, csak az úgynevezett repülő orvosokat kellene ott hagyni, és ez így még hatékonyabb lenne. És pozitívan kell befolyásolni a hatékonyságot. A net semlegességéről. Mrs. Monroe és Mrs. Mr. Crowd említették ezt. Nem, nagyon is egyetértek azzal, hogy a nyitott internet nagyon fontos a verseny, versengő piacokkal együtt. És nagyon fontos, hogyha a piac, piacon verseny van, akkor ez a, a kutatás, az innováció és a felhasználók számára is előnyös a felhasználók egy ilyen piacon tájékozott módon tudnak döntéseket hozni. Itt az információ és az átláthatóság a tét. Képesnek lenniük arra, hogy könnyen és gyorsan váltsanak szolgáltatót. Nem csak papíron, hanem a gyakorlatban is. Ezért kell reformálni a jogszabályokat. Kell, hogy legyen egy eszközkészlet a problémák megoldására. Mi éppen most is vizsgáljuk ezt, és hogyha úgy tűnik, úgy tűnik számunkra, hogy a jogszabályok nem töltik be a feladatukat, akkor alapjaiban fogjuk megváltoztatni az intézkedéseinket. És most a Mr. Hard hozzászólásáról kapcsolatba léptünk a holland hatóságokkal, és több részletet kértünk tőlük a tervezett törvényről és tudni szerettük volna, hogy mit is javasolnak ők pontosan. Osztom a fogyasztók aggájait, és a, a parlament tagjainak aggájait is osztom a netes oldalak lezárásával kapcsolatban. És a parlament, a tanács és a bizottság közös érdeke lenne az, hogy egy közös szervezet lenne részletes információt kértem arról, hogy mi is történik ott a valóságban. Megvárom, ameddig, ameddig ők megcsinálják, elvégzik ezt a feladatot. Különben ez nem lenne tisztességes, és nem lenne szakmailag sem megalapozott döntés. Kétség sem fér hozzá, hogy az Európai internet biztonsági stratégia szorosan kapcsolódik az ENISA-hoz. Ezt 2015-re kell működésbe hozni. És remélhetőleg addigra már védettek leszünk a kibertámadások és meghibásodások ellen. Nemrég, vagy nem olyan hosszú ideje történtek olyan események, amik megmutatták, hogy mi is forog kockán valójában. A nemzeti kiberbiztonsági stratégiák és kontingencia tervek, valamint az európai kontingencia terv is ebbe az irányba mutat. Egyéb iránt igen aktívan működünk együtt nemzetközi partnereinkkel, és ezen a területen nyilvánvaló, hogy ezek a problémák nem állnak meg a határokon. Vagyis szorosan együttműködünk az Egyesült Államokkal és más felekkel is. Már majdnem a végére értünk. Az Európai Összekapcsolódási Eszközről. Az volt a kérdés, hogy mit, mit várunk, hogy esetleg csak így a benyálazott ujjunkkal lőjük be az irányt, vagy vannak komolyabb alapjaink is arra, hogy miért pont 7 milliárdot különítünk el a 9,2 milliárdból a széles sávú infrastruktúrára. És hogy ez a külső források bevonása, ez csak vágyálom, vagy, vagy komoly gondolat. És mi azt gondoljuk, hogy ez komolyan várható. Tárgyaltunk az Európai Beruházási Bankkal, megvitattuk velük és másokkal, és hogy korábban említettem, nem csak bizonyos befektetőkről beszélünk, hanem más szereplőkről is, amelyek kombinálhatnák ezt a, az eszközt. Ez egy igen komoly javaslat. És 60-100 milliárd euró közötti összeget lehetne bevonni magunk között én azt gondolom, hogy 100 milliárdig is eljutunk, de azt szokták nekem mondani, hogy legyek egy kicsit óvatosabb. Úgyhogy talán próbáljuk meg a, a középutat kitűzni. A digitális egységes piac a, az olyan szabadságjogokra is kiatással van, mint a kifejezés szabadsága. És tisztában vagyunk vele, hogy ezek a jogok számos törvényben foglaltatnak benne, és ez legalábbis amennyire mi tudjuk, megakadályozza a felhasználókat abban, hogy a legtöbbet hozzák ki ebből a digitális piacból. A napirend keretében jövőre egy kódexet fogunk a, kiadni a digitális jogokról, és ez összefoglalja a felhasználók jogait a világhálón egyértelműen és átlátható módon. A nők bevonódásáról kérdezett hercogasszony, és teljes mértékben tisztában vagyok vele, hogy, hogy az IKT-ben a nők lemaradásban vannak, nincsenek 7-8 évre vonatkozó prognózisaim, de az biztos, hogy több emberre van szükségünk ebben a szektorban, akkor már senki sem vonhatja ki ebből magát, legyen akár férfi, akár nő. És mi forog itt kockán? Ez egy hatalmas kihívás. Ha nyolc év múlva, vagy tíz év múlva ez lesz a helyzet, akkor már most el kell kezdenünk a, a változást, hiszen ehhez egy más hozzáállásra van szükség. A fiatal női generációval kell kezdeni, és nem csak a, az említett számokról beszélek, a, az iparon és a, a szervezetek, az érintett szervezeteken kívül, ugyanis nem csak a mérnökökről, az informatikusokról és ilyesmikről beszélek, hanem az összes szektorról Tehát minden területen vannak lehetőségek. És ez az, ami engem valósággal lenyűgöz. Ha nem csak az, önországában, de megnézzük a, a fiatalok munkanélküliségét egész Európában, és a harmadik országokban még inkább. Ha ezt a lehetőséget ki tudjuk használni, és erre a csoportra koncentrálunk, de a még fiatalabbakra is, hiszen olyan sok a munkanélküli fiatal. El tudják képzelni, hogy az annál a kategóriánál fiatalabbak mit remélnek, mit várnak az élettől? Ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani. És az IKT és a, a nők helyzete az egyik legfontosabb kérdés, amit sok fél bevonásával kell megoldani. Nem csak a digitális napirend, de felelős biztos fogja ezt egy személyben megoldani, az olyan, az olyan szerep, mint hogy például Marta Foxlin betölt az Egyesült Királyságban a digitális napirend úgy, úgymond bajnokaként, ez igencsak hozzájárul az oktatás, a képzés és a tudatosítás folyamatához, hogy mennyire vonzó a, az IKT munka helyeken dolgozni. Megkértem az elnököt, hogy írjon egy levelet valamennyi tagállamnak a miniszterelnököknek és államfőknek, és kérje fel őket arra, hogy a Mártahoz hasonló nőket segítsék. Remélem, hogy önök is kapcsolatba fognak lépni az önök országában a miniszterelnökkel vagy az elnökkel, és megpróbálják elérni, hogy ezt a, az ügyet mozdítsuk közösen előre. Köszönöm. Köszönöm. Biztos asszony, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, az időt, a válaszokat a kérdéseinkre. Azt hiszem, a következő hetekben, hónapokban még fogunk azért sokszor találkozni, együttműködni, hiszen nagy projektek állnak előttünk. Nagyon szépen köszönöm.